Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, on aimerait commencer. Hölgyeim és uraim, szeretnénk kezdeni. Ich werde auf Deutsch sprechen. Németül fog beszélni. Tehát, tisztelt kollégák, Kedves európai parlamenti tagok és nemzeti parlamenti tagok, tisztelt további résztvevők! Nagy örömre szolgál, hogy ma a harmadik részen üdvözöltem Önöket a mai meghallgatáson. A mai kérdés feltevés az az, hogy európai, az európai családok és ö, ö, gyermekek életét hogyan tudjuk megkönnyíteni Európában. nagyon fontos ez a vita, mégpedig a gyermekek és szülők jogvédelmének vitája. Egyre több Európai Uniós állampolgár ugyanis elköltözik szomszédos országokba, ott tanulnak, ott dolgoznak, önállósodnak. És azzal, hogy egy másik tagállamba átköltözik valaki, sokszor családi kötelékek is szövődnek más országokban. Sajnos azonban egyre több vállás is van a nemzetközi színpadon. Tehát, hogyha egy, olyan, egy család vállás történik, ahol az egyes tagállamok különböző állampolgárságúak, akkor sok esetben ez egy, ők szétmennek és más államokban élnek. Emiatt viszont nagyon komoly jogi nehézségek alakulnak ki a gyermekek a gyermeket a gondos, gondos, gondoskodási jog tekintetében. Legrosszabb esetben az is előfordulhat, hogy a vállás után a gyermekeket jogtalanul magával viszi az egyik szülőfél. Ennek utána minden fél kárát szenvedi. Az Európai Unió ezen a területen már jelentős eredményeket ért el, fontos jogi aktusokat fogadtunk el, és konkrét politikai stratégiákat is alakítottunk ki. Itt tehát az Európai Unió emberi jogi kartája már ugye kötelező, amelyben a gyermeki jogok is fontos részt képeznek. Ebben a 24-es cikkben például azt mondják, hogy a gyermeknek joga van rendszeres személyes kapcsolatokra és közvetlen kapcsolatokra mind a két szülőféllel, ha csak ennek valamilyen, valami ellene szól. Ugyanaz az alapelv érvényes az alapvető jogi eszközünkre, ez pedig a, a házassági ügyekben lévő határozatok érvényesítésére vonatkozó rendelet. A gyermekeknek tehát a szülőkkel kapcsolatban kell maradniuk, és, aut- és automatikusan fontos, hogy elismerjék, hogy a többi tagállamban elfogadják az egyes tagállamokbeli bíróságok határozatait. Továbbá a, rend, a rendelet véd attól is, hogy valamelyik szülőfél a gyermeket jogtalanul magával vigye. A nemzetközi, a nemzetközi gyermek elrablásnak a, a témája az egyik legfontosabb téma az Európai Parlament szempontjából. Éppen ezért a medi, mediátor hivatalát, vagy mediátor intézményt hívtunk életre, amelyben az Európai Parlament alelnöke, Robert Angelini, Angelini az illetékes, illetve a felelős. Az a cél itt, hogy a a szülők között megegyezésre jussanak, miközben mindig a gyermek érdekeit tartjuk figyelembe. 2008-ban a parlament már határozat formájában konkrét javaslatokat tett a nemzetközi gyermek elrablás úgymond megfékezésére ez egybe, egybe is függ egyébként a gyermeki eh, jogokkal, és a Parlament Petíciós Bizottsága eh, nem sokkal ezelőtt eh, ezzel kapcsolatban egy összehasonlító tanulmányt adó, készítetett a láthatási jogokról is többek között, és közülünk nagyon sokan kapnak leveleket, e-maileket, elégedetlen szülőpároktól, akik az egyes nemzeti nemzetállamokban az illetékes bíróságok előtt nem jutnak tovább. Továbbá a jogi értelmezése is kérdéses ezeknek a, a, a határozatoknak. Ma néhány eredményt láthatunk ebből a folyamatból. Már tehát sokat, sokat értünk el a területen, ezen a, ezen a témában, azonban további erőfeszítésekre van szükség, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a jelenlegi jogszabályokat betartják, bezárjuk a kiskapukat, és hogy végül is az új jogrendszerünket, az új családi helyzethez igazítsuk. Különösen hivatkozom itt arra a tényre, hogy egyre több pártnak vannak termékenységi problémái, ami miatt nemzetközi örökbefogadása vagy béranyaság, béranyaságra kerül sor ennek nagyon komoly jogi és praktikai, praktikus gyakorlati akadályai vannak, különösen akkor, hogyha valamelyik szülő másik országban lakik, és akkor az esetben gyerekeit be se tudja jelenteni az iskolába. Amennyiben tehát az egyik tagállam ö, nem ismeri el automatikusan például az örökbefogadás egy másik tagállamban, akkor ez komoly jogi problémát jelent. Éppen ezért volt a, az a, felel, a feladatunk mind a két részéről, hogy mind a szülők, mind a gyermekek részére jogbiztonságot teremtsük. Ö, a igazságügyi bizottság, vagy a bizottság ezügyben tanulmányt készítetett, és ennek az eredményeit ma látjuk meg. Ma fogják bemutatni. Megegyék meg, hogy a béranyaságra vonatkozó nemzetközi szerződésekről beszéljek néhány szót. A jelenlegi helyzet a, a reprodukciós orvostudomány területén ahhoz vezetett, hogy olyan párok, amelyek nem tudnak gyermeket nemzeni, béranyát bízhatnak meg. Ennek viszont a jogilag a szülő, szülőség elismerése miatt vannak, vannak problémái, amelyeket felvet. Nekünk az a feladatunk, hogy ezzel a kívással szembenézzünk, és hogy a, az európai családoknak a jogi akadályokat csökkentsük. Szonya Becknek, aki mellettem ül, a belga képviselői kamara tagját szeretném üdvözölni, aki a végén be fogja mutatni a fontosabb eredményeket. Egyébként szeretném még egyszer az Európai mediátor, mediátor intézmény, az alelnök asszonyt Roberta, Robertát üdvözölni és szeretném sok szeretettel üdvözölni a hozzászólókat, és akinek nem sokára megadom a szót. Kérek mindenkit, hogy a 10 perc hozzászólási időt tartsák be annak érdekében, hogy a végén legyen idő vitára. Úgyhogy hát muszáj nekem is nagyon figyelni arra, hogy mindenki 10 percet beszéljen valóban. Első témára térjünk tehát át, ez pedig a jelenlegi helyzet az új Brüsszel 2 rendelet alkalmazásában. Különös tekintettel a gyermekeket érintő E, határokon átívelő bírósági határozatok végrehajtatásával kapcsolatban. Gianpaolo Romano az, a Lozánni Svájci összejogi, összehasonlító jogi intézetnek a képviseletében bemutatja azt a tanulmányt, amely a, amely a szülői felelősségről szól, illetve a gyermekfelügyeletről. Románó adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! A svájci összehasonlító jogi intézmény, amelyet képviselek, egy tanulmányt készített a parlament kérésére a a szülői felelősségről, a látogatási jogról, abban az esetben, hogyha határokon keresztül átnyúló vállásról van szó áprilisban készült el ez a tanulmány, és szeretnék köszönetet mondani annak az osztálynak, amely segített nekünk a tanulmány elkészítése során. Ennek a célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy mennyit léptünk előre ezen a területen, illetve a jövőbeli ajánlásokat is. Szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel ebből az anyagból. Kétségtelen, hogy a Brüsszel 2 visz, fontos előrelépés pontosan azon a területen, amelyel ma foglalkozunk, nevezetesen az állampolgárok életének egyszerűsítése céljából. Mik is a legfőbb területek, ami a ö, jogi kompetenciákat illeti? Ö, ugye a gyermeknek az állandó lakóhelye nagyon fontos. 2009 április 9-i határozatában a bíróság úgy döntött, hogy valamilyen szociális és családi környezetben kell, hogy integrálódjon a gyermek, és magában a határozatban is utalnak erre, és még több minden más dologra is. Na most, ami a szokásos lakóhelyet illeti, nagyon fontos a kompetenciák átadása, és főleg a francia és a német jogászok úgy gondoltak, hogy ezt nagyon fontos egyeztetni. Bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. A nemzeti jogszabályok a derogációval kapcsolatban azt mutatják, hogy a, vállóperes bíró, illetve a gyermek nemzetisége vonatkozásában nagyon fontos. Lengyelországban 2008-ban volt egy katovicei eset például. Ami a határozat elismerését illeti, e, eljárás folyik, e, vannak bizonyos okok, e, amikor el lehet utasítani a végrehajtást. Egyszerűsített az eljárás a 44-es pont alapján. Az 1980-as hágai egyezmény értelmében nem lehet elvinni a gyermeket, úgy, hogy nem viszi vissza a házastárs. Tehát ezt a határozatot bizonylatolni kell, és nagyon fontos, hogy az európai térségben megfelelően járjanak el. A Rina és Povs eset példa nagyon jó példa erre. Aztán, a, ami a látogatási, ö, láthatási jogokat ö, illeti, ö, nyilván az európai ö, hatáskörbe tartozik. Most mi a helyzet a nemzeti ö, ítélkezés ö, terén? A Brüsszel 2B-t tekintve pozitívumokat állapíthatunk meg, bár a végrehajtás terén vannak nehézségek, vannak olyan esetek, amiket a bíróság nem tud megoldani, de azért ígéretes a helyzet. Nyilván védeni kell a szülői jogokat, Az első, hogy mivel folyik a gyermekekért vívott harc, a szabályzat 23-as pontja ö, értelmében ö, csak rá kell pillantani arra, hogy ö, milyen esetek fordultak az egyes országokba. És ö, egy de reconnaître une décision italienne. Gyakorlatilag az olasz határozatot, az olasz bíróság döntését Milánóban az egyik német bíróság nem ismerte el. Ha ilyen eset forog fel, akkor gyakorlatilag az ítélet el nem ismerése esetén újabb ítéletet kell hozni, ami valószínűleg el kell, hogy térjen az eredetitől. És lehetne még itt több esetet is felsorolni. Úgy tűnik, hogy az ilyen konfliktusok esetén az igazságszolgáltatás szabadsága és egyéb területek érintésével történik. Hölgyeim és uraim, nyilván a szülőknek el kell ismerniük azt, hogy gyakorlatilag a gyermek érdekében kell dönteni, mondjuk a gyógyszerezés, az iskoláztatás vonatkozásában. Olyan helyzet ez, ami valószínűleg, ha nem tartják tiszteletbe, az emberi jogokat sem tartja tiszteletbe, és így egy döntésre van szükség. Ezzel kapcsolatban úgy tűnik, hogy a szabályozás komplikálja az életünket. Nyilván orvosolni kell ezt a helyzetet. Ma délelőtt Redding biztos asszony is felvetette ezt a kérdést, hogy ki lehetne terjeszteni az elismerés mechanizmusát a szülői felelősség körében. A láthatási jog esetében ö, a kollégámtól fogunk hallani majd valamit. Ugye felmerül a kérdés, hogy ez a kettős mechanizmus milyen logika alapján működik. A határozatnak két területe van, az egyik a ami a gyermeket az egyik szülő gondjaira bízza, a másik pedig, ami gyakorlatilag a láthatást teszi lehetővé. Ezen kívül egy olyan rendszer létrehozására is gondolhatunk, amely nem állítja konfliktus helyzetbe a különböző döntéseket és határozatokat. Például egy ö, bírósági ö, osztályhoz ö, kellene fordulni egy ilyen esetben. A második gondolat a bírói együttműködés lehetősége, amikor a szülői feladatkör gyakorlásáról van szó. Nos, itt a legnagyobb nehézség ebben a helyzetben az, hogy a két szülő két különböző országban lakik ki, azok a szülők, akikkel jelentős kapcsolatot tart a gyermek. De a kompetencia megosztott, viszont csak egy ország bírója dönthet minden nemzeti bíró még nincs megfelelően felfegyverkezve az ilyen helyzetek megoldására. Nem mindig ö, ö, semlegesek a döntésekben. Ott van a Kolombó eset, a német-olasz esetben a német bíró a gyermek érdekében csak a német érdekeket veszi figyelembe, annak az államnak a az érdekeit, amelyet képvisel, amikor jogot szolgáltat. Na most figyelembe kell venni azonban a másik szülő állandó lakóhelyét is, illetve azt a lehetőséget, hogy megjegyzéseket lehessen tenni, hogy mi a gyermek érdeke, tekintettel az olasz oldalra vonatkozó példa esetében a német bírónak figyelembe kellett volna az indoklásban venni főleg azért, mert német döntés született hivatalosan, de valamilyen módon ez ilyen olasz-német döntés lesz végül is. Az olasz bíró által rendezkezésre bocsátott anyag alapján is született. Ezért az európai ö, hálózatot figyelembe kell ilyenkor venni, és ö, ennek minden előnyével élni kellene. Nos, az ilyen dialógusok vonatkozásában ugye már utaltunk a 15-ös cikkre, amely feltételezi a valós eszmecserét a két bíró között. A harmadik javaslat, és mindjárt nincs is több időm, az utóbbi időben sokat beszéltek arról, hogy melyik jog a, az alkalmazandó a vállások esetén, illetve mi a helyzet a láthatással, Nyilván itt is lehetnek fontos különbségek, főleg akkor, hogyha nem házastársi kötelékben élő szülőkről van szó. Általában az anya kapja a gyermek felügyeletének jogát exkluzív módon, ami a szülői felelősséget illeti, A 96-os törvény nagyon fontos. Figyelembe kell ugyan venni az elmúlt 15 évben tapasztalt fejleményeket is. És talán hasznos lenne, hogyha ez így történne. A gyermek érdekét nyilván a választás során figyelembe kell venni. A francia-német esetben figyelni kellett arra is, mert a francia törvények nagy lelkűvek az apával szemben abban az esetben, hogyha elvállásra kerül sor. Hát, hölgyeim és uraim, ennyit szerettem volna önöknek elmondani. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. A tanulmánynak a, a bejelentését azt hiszem, hogy meglehetősen pozitívan mérleg, még akkor is, hogy az Európai Bíróság persze nem tudott minden problémát eh, megoldani, de valóban Németországban eh, nagyon fontos, eh, nagyon nagy hangsúlyt adnak a, az anyukáknak a gondozási jogának. A következő napirendi pontként pedig szeretnék köszönteni Tom Mendes kollégámnak a látogató csoportját ott a tribünön. Köszönjük szépen, hogy itt vannak, illetve hát üdvözöljük őket, és akkor így haladnánk át a következő napi rendi pontra, a láthatási jog határon átívelő gyakorlása tekintetében. Gabriela Tomat várok, üdvözlöm a Bécsi Kerületi Bíróság elnökét. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt beszélhetek a számos német nyelvű német publikum előtt többek között. Érdekes eh, volt a tanulmány, és ezek után szeretném a figyelmet ráirányítani a határozatok megvalósításáról, arra, hogy a, hogy a bíróságok hogyan is dolgoznak ezekkel a határozatokkal, illetve hogy lehet ezt hatékonyan tenni. Eh, ez a terület rendkívül eh, érzékeny pont, hiszen ugye arról van szó, hogy a gyermeknek joga van a szülőtvel találkozni, illetve hogy a, a szülő és a gyerek közötti kapcsolatot szabályozó jog a határokon át ívelő esetben, a dimenziókban még nagyobb problémát vesz föl. A legfőbb cél a multilaterális megegyezésekben az az, hogy egyelőre ismerjük el és hatékonyan alkalmazzuk a államon belüli határozatokat. Az EU most a családjogon területen belül egyre inkább úgy érzi, hogy közösségi jogokat is kell alkalmazni, ezzel pedig multilaterális egyezményeket nyom el, úgymond. Ennek a törvénynek, illetve a jogszabálynak a célja az lenne, hogy a határozatok elismerése mellett nemzetközi intézményeket teremtsen és mechanizmusokat teremtsen, amelyek közvetítő és szervezési segítséget tudnak nyújtani a határokon átívelő láthatási jogokkal kapcsolatban. Mi is itt a fő probléma? Akkor tehát, amikor látogatási kapcsolatot kell, hogy fenntartsunk a gyermekek és a szülők között, annak ellenére, hogy valaki egy másik tagállamba költözik. Engedjék meg, hogy először azt tekintsem át, hogy milyen jogi eszközök állnak rendelkezésünkre ezeknek a kérdésnek a megválaszolására, a megoldására. Ma már itt eh, ma említettük a Brüsszel 2 eh, rendeletet. A szülői felelősség eljárásának az elismerése az különösen érinti a látogatási, vagy játszatási jogokat is, és különböző garanciákat biztosít a szülőknek. Éppen ezért az európai ö, eh, ö, gondoskodási megegyezés is alapjául szolgál ennek a témának, és amennyiben arról van szó, hogy valamelyik szülő úgymond jogtalanul elviszi magával a gyereket, akkor a hágai konvenció lép érvénybe. Egy további aspektus az pedig az, hogy a nemzetközi probléma megoldásoknak az egyik fő, legfőbb pontja az abban rejlik, hogy, hogy meg kell állapítani, hogy ki az illetékes, melyik bíróságnak van joghatósága. Hogyha ezt megállapították, akkor a jogi igényt azt meg lehet valósítani. A Brüsszel 2A rendelet megválasztotta azt az utat, hogy a szokásos, a szokásos tartózkodási helyét határozzuk meg a gyereknek, ez egy nagy joghatóság, és második lépésben pedig a jog, jogszerű átköltözését veszi figyelembe a gyereknek, amely utána előírja azt, hogy további három, hónap, három hónapi pont keresztül is az eredeti bíróságnak legyen joghatósága. Ennek, ennek azért van értelme, tehát az eredeti, a szokásos lakóhely szerinti bíróság joghatóságnak a fenntartása az az, annak az az értelme, hogy az eredeti, öm, tehát hogy a szülőnek lehetőséget adjunk arra, hogy kérvényezze ennek a joghatóságnak a módosítását. Éppen ezért tehát adott esetben ezek a bíróságok még egy évig is joghatósággal rendelkeznek, miután a gyermek átköltözött. A harmadik aspektus pedig arról szól, hogy egy bírósági határozatot meg kell, meg kell határozni, illetve másik országban meg kell valósítani a Brüsszel 2A rendeletben e, európai látogatási jogcímet, illetve látogatási jogcímet e, alakítottunk ki, amelynek e, erős, amely erős garanciát jelent azáltal, hogy azok, akik abban a, az a, abban a tagállamban hoztak határozatot, ez a határozat azonnal végrehajtható, anélkül, hogy bármilyen egyéb további nyilatkozatra lenne szükség, és anélkül, hogy az elismerést meg lehessen támadni. És egyetértek az előttem szólóval abban, hogy a bíróságok e tekintetben nem mindig, <laughs> ezek a bíróságok nincs mindig könnyű dolga. A, az exekutúr eljárás megszüntetése azt jelenti, hogy a végrehajthatóság ellen nem lehet fellebezni. A végrehajtási eljárás a végrehajtó állam joga, joga alá tartozik. És csak itt lehetne ezzel kapcsolatban nagyon korlátozottan támadást szintani, akkor pedig, hogyha maga a végrehajtás sértene meg alapjogokat, olyan alapjogokat, amelyek az adott államban elő vannak írva. A végrehajtási lehetőségek jogi érvényesítésként, és ez egy további problémát vetek föl, az egyes tagállamokban rendkívül különböző módon vannak szabályozva. És sok országban, mint ahogy Ausztriában is, nincsen lehetőség arra, hogy kényszerből elvegyük a gyereket az adott szülőféltől akkor, hogyha, nem, hogyha meghiúsítja a látodási jognak az érvényesülését. A negyedik pont pedig az a gyermekek jogosulatlan elvétele, és itt több különböző konstellációk vannak. Ez pedig az, hogy a hátrahagyott szülőfélnek adjunk, adjunk látszatási jogot, vagy pedig a gyereknek adjunk jogot a, őt elvívő szülőfélnek a láthatás, láthatására, vagy pedig az a variáns, hogy amennyiben megakadályozták megakadályozták azt, hogy valamelyik szülővel kapcsolatot, kapcsolatot létesítsen, utána a másik szülőhöz kerüljön. Minden minden fajta konstelláció vagy variáció ebben a témában hasonló problémákat vet fel. Mégpedig, ami a, a, a szülőnek a gyerekkel való kapcsolattartási jogát, azt mindig alkalmazni kell, alkalmazkodni, az alkalmazni kell a helyi körülményekhez. Tehát meg kell azt akadályozni, hogy a gyermek bármelyik szülőféle is ne találkozom. Ez pedig csak gyors határozatért, vagy gyors ítélkezés keretében tehető meg, felmerül itt a utazási költségek problematikája is, és az is, hogy a gyermeke, a szülőknek akkor valamilyen fajta pénzügyi támogatást kell nyújtani. Továbbá egyre inkább kell foglalkoznunk azzal, hogy milyen alternatív módszerek léteznek, például nemzetközi közvetítés, nemzetközi békéltetés, annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy bármilyen fajta kapcsolat megszakadjon, véglegesen megszakadjon, illetve, hogy félreértéseket elkerüljük. És az utolsó gondolat, különösen a gyermekek jogtalan elvitelével kapcsolatban, az az, hogy a szülők félelme attól, hogy tovább, hogy a következő, hogy másik alkalommal is ellopják úgymond a gyereket, ahhoz vezet, hogy ott esetben nem engedi meg, hogy a másik szülőfél újra láthassa a, gyere, a gyermeket, és így a kapcsolat könnyen megszakadhat. Mint azt láttuk, ezért aztán a joghatóság, az, a, a bíróságnak a joghatósága eredetileg az eredet szerinti tagállamnál marad. A, ugyanakkor az új, a gyermek új tartózkodása helyi szerinti bíróságoknak akkor adjuk meg a joghatóságot, hogyha hirtelen, gyorsan, azonnal kell határozatot vagy ítéletet hozni. Ezt egy példán szeretném bemutatni egy Ausztria versus Olaszország esetet szeretnék bemutatni. Az Európai Bíróság 2010. júliusában foglalkozott ezzel az esettel. Négy éves gyermek szülei Olaszországban élnek, nincsenek összeházasodva, közösen felügyelik a gyereket, és el, elválnak. Mi történik? A, a az apa attól fél, hogy a gyerek anyuka, az anyukával e, Ausztriába fog menni, és ezért egy bíróságnál eléri, hogy megtiltsák ezt, azonban mégiscsak átköltözik az anyuka a gyerekkel Ausztriába. Elválnak. És a, ugye megszűnik a kapcsolat a gyerek és az apa között. Pontosan ez a, ez a kérdés. Ilyenkor mit lehet tenni, hogy ne szűnjön meg a kapcsolat? Ebben az esetben az olasz bíróság egy, egy gyors határozatot hozott, amelyben egy egyszeri láthatóságot rendel el. Egy ilyen európai láthatósági jogcím sajnos az anya részéről bolykottálható részben, és ez vezet el a második problémához, hogyan lehet, hogyan lehet ezt érvényesíteni, milyen lehetőségeink, lehetőségek vannak a másik szülőfélnek, amely egy másik országban él, hogy a láthatási jogát hatékonyan és gyorsan érvényesítse. És eh, különösen ebben a stádiumban meg kellene, hogy legyen a lehetősége annak, hogy gyorsabb és hatékonyabb nemzetközi közvetítés legyen azért, hogy további károkat elkerüljük a kapcsolat megszakadása miatt. Az államon belüli végrehajtási lehetőségek általában nem elegendőek, és külföldről még nehezebben követhetőek. Az általam bemutatott esetben végül, miután először elutasították a visszavezetést, egy olasz bíróság elrendelte a gyermek visszahozását, vagyis a gyermek Olaszországba visszakerül. És éppen ott, miután már elrendelték a, vissza, a visszahozást, és azt, hogy el, és eldöntötték, hogy a jövőben ki felügyelheti a gyermeket. A következő kérdés merül fel, hogyan tartsuk fenn a másik szülő láthatását, illetve hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, hiszen a szülők két különböző országban élnek, és hát ez nem ez túlságos egyszerű, ez már most belátható. Remélem, hogy egyetértenek velem a tekintetben, hogy a kapcsolat fenntartása a másik szülőféllel, a határokon átívelő összefüggésben fontos, és még komolyabb problémákat vet fel, mint a láthatóság jogának az érvényesítése nemzetközi területeken. A gyermekkel való találkozás, illetve kapcsolatási jognak azonban prioritása kell, hogy legyen, és ez már a bevezetőben is egyébként elmondtam, hiszen a gyermeknek alapvető joga, hogy mind a két szülőjével kapcsolatot tartson új eszközök erősebb és rendszeresebb bevezetését tartanánk megfelelőnek, nemzetközi közvetítést, pénzügyi támogatást, utazási, tehát utazási költség, finanszírozást a szülőkre vonatkozóan, illetve új modalitásokat szeretnék ajánlani. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Ez egy rendkívül nehéz téma valóban, amely lehet, hogy sosem lesz teljes mértékben megoldható. Az európai láthatási jogcím az ugye bizonyos tagállamokban végrehajtható, máshol nem végrehajtható, ez már önmagában vetellentmondás. De jó tegyünk át a következő témára, ez pedig a gyermekek el, jogtalan elvitele a Brüsszel 2A és a Hági Egyezmény. Itt két hozzászólónk lesz, Juliana Hirsch, jogi képviselője a hági nemzet, nemzetközi magánjoggal kapcsolatban. I am speaking today on... Köszönöm szépen. A főtitkár helyettesünk Willem Duncan nevében szólok ma ezen a konferencián. Nem tudott eljönni a mai összejövetelre, ezért elnézést kér, az ő szövegét fogom fölolvasni. A gyermekek illegális elviteléről, a hágai egyezményről és annak a Brüsszel 2A rendelethez való kapcsolatáról fogok szólni. 82 aláíró fél van a hágai egyezményben, és ez marad a legfontosabb eszköz arra vonatkozóan, hogy az el vitte elrabolt gyerekeket vissza lehessen szolgáltatni az Európai Uniós tagállamokban. Természetesen az eszközt a Brüsszel 2A rendelet módosította. Így a Brüsszel 2A egyezmény a regionális szintre helyezi a hangsúlyt, Célja az volt, hogy az egyezmény pontosítsa például azáltal, hogy konkrét és szoros határidőket ír elő a hágai eljárásokra vonatkozóan, illetve a hatóságok álláspontját megerősíti, azon hatóságok álláspontját, amely országból a gyermeket elvitték. A 80, 1980-as egyezmény aláíró felei egyre többen vannak. A legutolsó ilyen ország Marokkó. Az Euromed régióból az egyik első iszlám ország, aki csatlakozott ehhez az egyezményhez. Többen, több ország kíván még csatlakozni, Oroszország, Szingapur, Japán, Dél-Korea, Kenya és a Fülöp-szigetek többek között. Az egyik legnagyobb kihívás a gyermekek el, illegális elvitelé kapcsán az, hogy az egyetműködés alapját megtaláljuk, és ezt megpróbáljuk javítani az iszlám országok kapcsán. Egyiptomba, Líbiába, Pakisztánba, vagy más öbölbeli országokba történő elvitelek száma növekszik. Ezért együttműködésre van szükség, kétoldalú megállapodások keretében próbálják ezeket az országok előre mozdítani, illetve a családi békéltetés közvetítés eszközének segítségével, ahogyan erre utalt már az előttem szóló előadó. Illetve a jogi rendszereket illetően nagyobb bizalom kialakítására tesznek erőfeszítést az államok. Ilyen a máltai folyamat, amelyet a hágai konferencia kezdeményezett öt esztendővel ezelőtt. Célja az volt, hogy párbeszédet hozzon létre a különböző országok bírói és felsőbb szintű hatóságai között, a hágai és nem hágai államok között, az európai kezdeményezés keretében, amelyet a hágai konferencia is támogat. hosszú távon nagyon fontos stabil jogalapot, jogalapot biztosítani az együttműködésnek, mint, mint például az 1980-as együttműködés, vagy egy megállapodást. A családi béketetés témájában a Máltai folyamaton belül a hágai konferencia előre lépéseket kíván tenni a nem hágai államokkal karöltve, és természetesen ez a hágai államokra is pozitív hatással lesz. El kell mondanom, hogy a közvetítés, a békéltetés egy egyedülálló eszköz, és hogyha ennek nincsen jogi kerete, nincs alap, alapja, akkor ez nem kielégítő, hiszen a, az illegális gyermek elvitelek, elvitelek esetében az elrabló fél felett helyes, helyezik előnybe, ellentétben a másik szülővel. Ezért nagyon fontos, hogy valamilyen jogi keretet adjunk ezeknek az eseteknek. Garantálni kell azt, hogy amennyiben megállapodások születnek, ezeket tiszteletben tartják a különböző jogrendszerek, és ahol nincs ilyen megállapodás, ott valamilyen jogi úton rendezni kell a kérdést. Hogyan lehet előrelépni ezen a területen. Nos, először is folytatni kell a tisztelet és a bizalom kialakítását a különböző jogrendek között, olyan folyamatok segítségével, mint a Máltai folyamat, illetve az Euromed program, valamint a bírók együttműködését, illetve a különböző tisztviselők együttműködését kell előre mozítani a különböző országok között. Két nemzetközi konferenciát tervez a hágai konferencia közeljövőben, az egyiket Marokkóban, az európai TIPEX programmal karöltve 2010-ben, és egyet Katárban 2011 áprilisában. Tehát természetesen a hágai konferencia továbbra is erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy regionális konferenciák segítségével az együttműködést föllendítse a tagállamok között. Rá kell mutatni még valamire, akkor, amikor a jövőbe tekintünk és fejleményekről beszélünk ezen a területen. Továbbra is hangsúlyozni kell közös értékeinket, amelyeket tükröznek az, az en, tükröz az ENSZ gyermekjogi egyezmény, hiszen természetesen a kialakítandó folyamatok erre épülnek. Az aláíró tagállamok úgy gondolják, hogy a gyermek alapvető jogai közé tartozik az, hogy személyes kapcsolatban maradjon, és általában kapcsolatot ápolhasson mindkét szülőjével, és az ENSZ egyezménye, annak 11. cikke utal a gyermekek illegális elvitelére, utaztatására, illetve vissza adására. Reméljük, hogy ezek alapján, az értékek alapján erőre lehet lépni majd a jövőben. Több mint 25 éve életben van már a gyermekjogi egyezmény, a gyermekvédelmi egyezmény, és természetesen vannak kihívások ezen a területen. Kilenc kihívásra szeretnék kitérni. Az első. Hogy kell kialakítani és meggyőződni, hogy kell meggyőződni arról, hogy gyorsan megvalósulnak a kitételei az egyezménynek. Második, a családi, családon belüli, belüli erőszak esetében a 30. Eh, cikkelyben levő kivételeket alkalmazni kell, és a gyermek visszatérítését eh, biztosítani kell biztonságos körülmények között, mint a gyermek, mint pedig a kísérő szülő számára. Harmadsorban nemzetközi szinten következetesen kell eljárni. Negyedik, megállapodásra és kommunikációra van szükség a hatóságok között, az illetékes hatóságok között, annak érdekében, hogy ez zöggenőmentes legyen. Ötödik, az eljáráshoz való hat- hatékony hozzáférés kérdése egyrészt mindkét szülő számára, aki elvitte a gyermeket, és akitől elvitték a gyermeket, illetve a mindkét ország esetében érvényes ez, ahonnan elvitték a gyermeket, és ahova vissza kell téríteni. Hatos, megelőzési stratégiák kialakítása, illetve a nemzetközi család áthelyezésekkel kapcsolatos kérdések. Hetes, határon átnyúló kapcsolattartás gyermekek és szülők között, 8-as, a 82 aláíró állam bíróinak föl kell készülnie az egyezménnyel kapcsolatos eljárásokra, tehát képezni kell ezeket a bírókat. Ez pedig a hálózatok kialakítása segítségével történhet, kommunikáció segítségével, és így megfelelő bizalmat alakíthatnak ki. Ezen kívül közvetlenül együttműködhetnek egyes esetek megoldásában. És végül, és talán ez a legfontosabb aspektus, hogyan lehet kialakítani a megállapodás, a tárgyalás kultúráját, a kapcsolattartás és a gyermek, illetve a család áthelyezésének kérdésében. Különösen arra az esetekre vonatkozik, ahol illegális, a gyermeket illegális módon viszik el az egyik szülőtől. Az 1980-as egyezmény kihívások elé tekint, a hágai konferencia is, annak globális partnereivel közösen megpróbáljuk megoldani ezeket a kihívásokat, erre szeretnék kitérni röviden. Gyakorlati útmutatót kívánunk létrehozni, például a megelőző intézkedések a határon átnyúló kapcsolattartás tekintetében, illetve a családi közvetítés békéltetés területén is. Második lépés, információcsere előremozdítása, például az inkadathoz hasonló adatbázisok segítségével, a gyermekelrablási adatbázis létrehozása, ahol nagyon fontos nemzeti döntések születhetnek, illetve ezeket találják az adatbázisban. További intézkedés. A bírói hálózat kialakítása már jelenleg 50 bíró tagja ennek a hálózatnak. Nagyon fontos a különleges bizottságok összeülése, ez rendszeresen megtörténik, a következő 2011. júniusában lesz. És van még egy nagyon érdekes kérdés, A vita korai szakaszában vagyunk, arról folytatunk eszmecserét, hogy az 1980-as egyezményt kiegészítsük-e egy jegyzőkönyvvel, avagy sem. Látom, hogy szorít az idő, a dossziéjukban megtalálják az anyagaimat. Két kezdeményezésre szeretnék utalni, a Malta Projectre, Projectre illetve a közvetítés témájára. A nemzetközi erőfeszítések egyre erőteljesebbek, és a családi problémák továbbra is nagyon súlyos gondot okoznak, és ezért az 1980-as egyezmény rendkívül fontos szerepet tölt be. Ez az egyezmény, illetve a hágai konferencia továbbra is megpróbálja elérni azt, és biztosítani azt, hogy a hágai egyezmény hatékony legyen a gyermekvédelem területén. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönjük szépen. A második hozzászóló Krisztina Blacklaws, aki jogász, ügyvéd, és az a angliai és um, jogi társaság elnöke. Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Én szemben kollégámmal biztos vagyok benne, hogy nem vagyok ö, tipikus angol férfi, a Bökről vagyok, ö, ügyvéd, ö, Angliában és Walesben dolgozom, ö, a szövetség tanácsában ö, dolgozom, ö, amely képviseli a 144 ezer ügyvédet. És itt Brüsszelben is van egy irodánk. Annak érdekében, hogy a jogi társadalom elképzelései tükröződjenek az EU intézményekben, és hozzá lehessen férni a jog, az, az igazságszolgáltatáshoz. Szeretnék köszönetet mondani kolléganőmnek a, az anyag előkészítésében nyújtott segítségében. Juliana Harshhoz képest a hágai egyezményről szeretnék néhány szót szólni, de elsősorban az EU eszközről, a, Brass, a Brüsszel 2A eszközről. Rá szeretnék mutatni a fő rendelkezésekre, illetve arra, hogy hogyan is épül ez be ebbe a rendszerbe. Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy beszéljek a mi helyzetünkről Angliában és Velszben, illetve rámutatnék néhány területre, ahol a jövőben együttműködhetnénk. Először is. Mit jelent a gyermekek elvitele? Kétféle ilyen van. Az egyik az, hogy valaki elviszi a gyermeket, a másik az, hogy nem adja vissza. Mind a kettő gyakorlatilag törvénysértés azon ország törvény értelmében, ahol állandó lakos a gyermek. A családjog más területeihez hasonlóan ezek az esetek sürgősek, érzelmeket korbácsolnak, és az emberek magánéletére ö, utalnak. Ezért nagyon fontosak az itteni törvények, ö, hogy biztosíthassuk a gyors ö, intézkedést, és felhatalmazzák a hatóságokat az intézkedésre minden ország együttműködési lehetőségének biztosítása érdekében. A Brü- Brüsszel 2A azonnali visszatérítését, visszavitelét írja elő a gyermeknek, és hatékony együttműködést ír elő a kompetens hatóságok között. Ezen kívül meghatározza azt is, hogy mennyi idő alatt kell dönteni az esetekben. Az eljárást a lehető legmegfelelőbben kell eh, lefolytatni a nemzeti törvények eh, értelmében. 6 hét az rendelkezésre álló idő. Nagyon fontos, hogy gyorsan járjanak el az érintett hatóságok, és a bíróság gyorsan és sürgősen ítélkezzen. Ez nyilván azt jelenti, hogy a bíróság előtti szakaszban az eljárást egyszerűsíteni kell. Az anyagomban példákat is említettem, ahol hatékonyan alkalmaztuk ezt a módszert. Ugyanakkor a rendelet felgyorsítja a, a különböző eljárásokat is, amelyek ehhez kapcsolódnak. Más tagállamokra is kötelező érvényűnek teszi, anélkül, hogy bármilyen elismerési folyamatot, eljárást kellene bevetni ennek érdekében. Az általános szabály az, hogy amikor egy tagállamban elvisznek egy gyermeket egy másikba, akkor az a bíróság, ahol a gyermek az elvitel előtt állandó lakóhelyen rendelkezett, a továbbiakban a kompetens bíróság, egészen addig, amíg egy másik EU tagállamban nem költözik a gyermek. A második tagállam csak akkor rendelkezik hatájjal, hogyha valamilyen, akkor rendelkezhet, hogyha valamilyen ö, különleges körülmény ö, merül fel, Például, ha gyermek például egy évig legalább ott lakik ezen a helyen, el szeretném mondani, hogy a szokásos lakóhelyet nem definiálja föltétlenül a rendelet, ezt az nemzeti bíróságoknak kell megtenniük. A Brüsszel 2A hágai egyezményhez képest újító rendelkezéseket is tartalmaz, hiszen a gyermek érdekeit helyezi előtérbe, és ezért meg is hallgatja a gyermeket. Maga az eljárás nincs leírva részletesen ebbe, ezt megint csak a nemzeti hatóságok döntik el, hogy hogyan történjen. Szeretnék néhány szót szólni a saját ö, hatáskörömről. 84-es rendelkezések értelmében bűncselekménynek számít, hogyha egy gyermeket az Egyesült Királyság határain túlra viszi valaki a gyermeket, anélkül, hogy a gyermek beleegyezne. Anglia és Wales esetében az ICICO-val kell fölvenni a kapcsolatot, és érdemes megjegyezni azt is, hogy gyakorlatilag az Egyesült Királyságon belül három terület van, Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország külön-külön jogi rendszerekkel, és sem a hágai egyezmény, sem a Brüsszel 2A nem használható egymás között. Ami még nagyon fontos, hogy mi történik akkor, hogyha egy olyan országba kerül az eset, hogyha mondjuk az Egyesült Királyságban visznek egy gyermeket, akkor a, a szülő kérvényezi, hogy visszavigyék a gyermeket a központi hatóságokhoz, akkor a hatóságok tovább küldik az IKQ-nak, vagy pedig a szülő vesz fel közvetlen kapcsolatot velük. Ha minden rendben van, akkor tapasztalt és E, erre szakosodott ügyvédhez kerül az eset. Minden egyes esettel Londonban foglalkozik a legfelsőbb bíróság. És a tisztségviselők mindent megtesznek annak érdekében, hogy nagyon gyorsan ö, folyjon le az eljárás. Németországban például maximum 21 nap ez az időszak, ö, tehát gyakorlatilag a bíróság felel azért, hogy milyen gyorsan ö, folyik le az eljárás. Ha megfordul a helyzet, és az Egyesült Királyságon kívül viszik el a gyermeket, akkor az ICAQ-hoz fordulhatnak az esettel, és segítenek ügyvédet találni ebben az esetben, és segítenek a szülőnek, amíg a gyerek vissza nem kerül. Fordításra is van lehetőség, ha erre szükség van, abban az országban, ahova elvitték a gyermeket. Nyilván a központi hatósággal kapcsolatot kell tartani, tanácsot adni az angol jogrendel kapcsolatban, és mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeresen záruljon le ez az eljárás. Tehát a Brüsszel 2A nagyon fontos előrelépés az Európai Uniós tagállamok számára, hiszen kiegészíti a hágai konferencia ö, rendelkezéseit. A fő innovációs területek az, Például, hogy szigorú határidőket állapít meg, a gyermek érdekét kell a döntéshozó folyamat középpontjába állítani, külön rendelkezések vannak, amelyek szabályozzák a gyermek meghallgatását, minimálisra csökkenti a visszaadás elutasításának lehetőségét, és nyilván meg kell hallgatni a szülőt is, ha erre van lehetőség. Vannak példák az anyagomban az Európai Bíróság elé vitt ügyekre is, ami azt mutatja, hogy vannak még azért problémák. Három területre szeretnék rámutatni, ahol 2012-ben felül kell vizsgálni majd a rendeletet. Először is nincs definíció az állandó lakóhelyre. A másodszor a kérdés az, hogy kinél lehet a gyermek, főleg, hogyha a nem házasságban élő férfiak esetéről van szó. Harmadik pedig, hogy ki az illetékes hatóság. Hát nyilván van még tennivaló ezen területeken. Végezetül azt szeretném még ajánlani, hogy átfogó képzésre volna szükség, figyelemfelhívásra minden egyes érintett jogász körében, hiszen ez alapvetően fontos hogy a rendeletet ö, teljes mértékben alkalmazzák is. Nagyon fontos, hogy az EU bírósági együttműködési lehetőségei keretében ezt alaposan megvizsgálják. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönjük a, a rövid helyzetértékelést, ami Angliára vonatkozik. Ön pedig a definíciót illeti a, a, a, gyermekárablásának definícióját valóban igazából nem tudunk megállapodni abban, hogy hogyan is definiáljuk ezt, éppen ezért ezt a tagállami hatáskörben hagyjuk, hagytuk. Most pedig a következő téma következik. A gyermekek védelme a, a bírósági tárgyalások esetén. Mia Reich Sörgen fog most beszélni erről, ő is ügyvéd, remélem jól mondom a nevét. Ő a svéd ügyvédkamara, ügyvédi kamarának a tagja. Köszöntessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. És akkor még egyszer, mint az előttem szóló, én is gyakorló ügyvéd vagyok Svédországból, és arra kértek, hogy vizsgáljam meg a gyermekvédelmet a bírósági eljárás során az egyes tagállamokban. Engedjük meg, hogy azzal kezdjem, hogy néhány szót szóljak az erre vonatkozó európai egyezményről, amelyet Strasbourgban fogadtak el 1996. január 25-én. Ez az egyezmény elfogadja, hogy a gyermekeknek releváns információt kell adni, és hogy az ő érdekükben kell eljárni. Azt is kiemelnénk, hogy a gyermeknek az ide vonatkozó jogait az ő érdekében kell erősíteni a tagállamokat megkérték arra is, hogy segítsenek a gyermeknek ilyetén jogának érvényesítésében. Továbbá kívánatos volt, hogy a családok, hogy a családok megpróbáljanak megegyezésre jutni, mielőtt egyáltalán bírósági eljárásra kerül a sor. Az előttem szólók, ugye beszéltek közvetítésről, békéldetésről, és azt tudom mondani, hogy Svédországban van egy intézmény, ez a együttműködési megbeszélések, amelyeket család, olyan családok alkalmaznak, akik el akarnak, ahol el akarnak válni, annak érdekében, hogy ne legyen bírósági tárgyalás. A Brüsszel 2B kiterjeszti ezt a megegyezést, és minden eljárásban részvevő gyermekre, továbbá kidolgozza azt is, hogy, hogy a gyermeknek pontosan mik is a kívánalma, tehát ezt is figyelembe veszi most már, és ez a Brüsszel 2-höz képest egy jelentős változás. Körbenéztem és megvizsgáltam az egyes tagállamok jogszabályait, és azt találtam, hogy a gyermekek jogait valóban meghallgatják, és meg is védik az egyes tagállamokban nagy részt. Azonban jelentős mm, eltérések vannak a tekintetben, hogy pontosan hogyan is hallgatják meg ezeket a jogokat, és hogyan veszik figyelembe azokat voltak változások, és ezek a változtatások a, alapvetőek voltak azon a területen, hogy gyermekeket hogyan is hallgatják meg a, az egyes ö, ö, ilyen folyamatokban. Ott is különbség volt, hogy pontosan ö, milyen formában veszik figyelembe a gyermekek által elmondottakat. A legtöbb tagállamnak vannak eszközei arra, hogy a gyermek jogokat megvédjék az eljárás során. Azonban különböző módok vannak arra, hogy a gyermeki jogokat megvédjük, és jelentősek ezek a különbségek, éppen ezért jobban meg kellene vizsgálni őket. Erre még visszatérek. Specifikusabb iránymutatásokra van szükségünk a tekintetben, hogy pontosan hogy védjük a gyermeki jogokat eljárás során, illetve hasonló eszközökre van szükségünk az egyes tagállamokban a gyermekek meghallgatása során. Az egyes tagországokban meghallgathatják a gyermekeket tanúként, mind polgárjogi, mind büntető esetekben bizonyos életkortól. Más helyeken a bíróságok egyáltalán nem is szívesen hallgatnak ki gyermekeket. Van, ahol viszont egy bíró közvetlenül kell, hogy kiahallgassa a gyermeket egy adott életkortól felfele, máshol pedig egyáltalán nem hallgathatók ki a gyermekek. Továbbá a gyermekek ö, polgári eljárás részei lehetnek, akkor, hogyha saját jogaikról van szó, mint például ö, szülői felügyelet esetében, vagy, ö, vagy a gyermekelhelyezés jogán és megváltoztatása esetében. Az, hogy ezt pontosan hogy is valósítják meg, az, az, az eltér az egyes tagállamok között. Ehhez is meg kellene jobban vizsgálnunk. Különböző módszerek vannak, tehát a gyermekek meghallgatására, a kihallgatására lehet szülők által, vagy szakértők által, esetleg szociális munkások segítségével ezeket az embereket a, a szociális hatóságok választják ki, és ezeknek, és ezeknek a úgymond riportereknek, vagy személyeknek a minősége persze nem azonos, de nagyon fontos. Adott esetben egy vizsgálhatja meg a gyermeket, vagy akár más szakértő. Mint már elmondtam, vannak olyan államok is, ahol ugye a bíró hallgatja ki a gyermeket, van, ahol amikor egyedül, valamikor gyermekpszichológus vagy egyéb szakértő. Más tagállamokban pedig már nagyon kora gyermekkortól fogva kihallgatható a gyermek. Például vannak olyan példák, hogy 7-8 éves gyermeket hallgattak ki bíróságon. Rendkívül ritkán ö, ö, külön képviselik a gyermeket, azt hiszem, hogy ö, ezt is jobban meg kellene vizsgálnunk ezt a, ezt a helyzetet. Amikor a gyermeket például a kettő, Brüsszel 2 BIS alapján hallgatják meg, akkor sok sokkal valószínűbb, hogy a gyermek gyermeknek a szempontjait jobban figyelembe vehetik, hogyha a szülőkön keresztül vagy specialistákon keresztül hallgatják meg őket. A gyermeki jogokat tehát a legtöbb tagállamon figyelemben veszik. Van azonban egy itt van egy ország, amely népszavazást akar kiírni gyermekvédelem, gyermeki jogokról. A a szülői felügyelet, eljáráshoz való hozzáférés és egyéb tekintetben. Van egy, tehát az a közérzet vagy érzület alakult ki, hogy a gyermeki jogok, illetve a család jogokat jobban ki kellene egyensúlyozni. Svédország elismerte az Európai Egyezményt a gyerme, gyermeki jogokról, viszont csak megjegyzéseket tett bizonyos jogszabályokba. Azonban lehetőség van arra, hogy rövid időn belül lesz egy javaslat a tekintetben, hogy ezt a svéd jogszabályok részévé tegyük, amely természetesen megerősíteni a gyermeki jogokat. Mint aztán mondtam, minden tagállam jogot adott a gyermekeknek, hogy a preferenciáit kinyilvánítsa az eljárás során. Viszont az az út és mód, ahogy a gyermeket meghallgatják, és ahogy a gyermeknek a hangja úgymond a bíróság tudomására jut, az eltér. Valójában a, a, a sok esetben ezzel a jogon nem is tudnak élni a gyermekek. Például egy angol tanulmány szerint a szak, a szakembereknek a három ide azt mondja, hogy nem is kellene ezt a, a, az eljárás figyelem, eljárás figyelembe venni. Németországban is azt látjuk egy tanulmány szerint, hogy 88% a a bíróknak nem is vonta be a gyermeket az eljárásba. Olaszországban 2,5%-a, az esetek 2,5%-ában vonják be a gyermeket, Svédországban is, pedig Svédországban sem hallgatják meg a gyermekeket megfelelő mértékben. A legtöbb uh, állam megadja a jogat a gyermeknek, hogy képviseljék, de ez igazából csak 1,6%-ában az eseteknek következik be Németországban, Angliában is rendkívül alacsony ez az arány. Valójában az a helyzet, hogy az ilyen eseteket jobban meg kell vizsgálni. Én pedig azt javasolnám, hogy konkrétabban vizsgáljuk meg azt az eszközt, hogy a gyermeket hogyan is kell meghallgatni, szükségünk van iránymutatásra, ahhoz, hogy tudjuk, hogy a gyermeket hogyan kell meghallgatni, és beszéltünk a mediátorokról, békéltetőkről korábban, persze rájuk szükségük van, de azokra a személyekre is, az úgynevezett riporterekre, akiknek oktatásra, képzésre van szükségük, különben túlságosan nagy különbségek és eltérések lesznek az egyes országok gyakorlata között. Végül pedig szintén megvizsgáltam a definíciókat, és ugye ezt már említették korábban is, hogy a szokásos tartózkodási hely, a gyermek, vagy a szülői felügyelet felelősség meghatározása mi legyen. Azt hiszem, hogy, hogy tehát a, magában az, hogy beszélünk róla, az hogy nem, nem elegendő, tehát valóban konkrét definíciókra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy ez egy jó javaslat, hogy minden tagállamnak ö, ö, adjunk iránymutatásokat arra, hogy a gyermeket hogyan lehet meghallgatni. Következő téma a szülői felelősség elismerése, a biológiai szülők versus jogi szülők Például a kölcsönös elismerése a béranyasági megegyezéseknek. Tudjuk, hogy az egyes tagállamokban rendkívül más a helyzet, hiszen itt erkölcsi elképzelések is számítanak. Mi a jelenlegi helyzet a tagállamokban? Van-e szükség Európai Uniós lépésre, cselekvésre? És Velina Todorova fog beszélni erről, aki a, a Bulgár Tudományos Akadémia professzora. Tessék! Thank you, Madam Chair. Ladies... Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Előadásom célja, hogy rámutassak azokra az összetett kérdésekre, amelyek a családjogra vonatkoznak, a, International private law aspects of a béranyaság vonatkozásában, nemzetközi esetekben. A kérdésekkel kapcsolatban fel kell lépni. Kétségtelen, hogy a reprodukciós orvostudomány a többféle családforma, a mozgásszabadság, a gyermekek jogainak elismerése nagy kihívás az anyaság a szülői státusz vonatkozásában. Közel, a közelmúltig az európai jogi családjogok genetikai kapcsolatot feltételeztek a gyermek és a szülő között. De egyre inkább donorok segítségével születnek a gyermekek, és ezért a jogi értelemben vett szülői státusz ö, ugyanolyan fontos, mint a biológiai értelemben vett ö, szülői státusz. A biológia előrehaladott állapota lehetővé teszi azt, hogy olyan gyermekek szülessenek, akinek genetikailag szempont, ö, szempontból nincsen kapcsolata a szülőkhöz, hanem mondjuk szerződéses alapon ö, bér anyaság keretén belül születnek. Ez nagyon sok filozófiai és etikai kérdést vet fel, az irodalom már nagyon sokat foglalkozott ezekkel, illetve különböző fórumokon is felvetődött. Ez azt jelenti, hogy egy anya egy másik nő számára hordja ki a gyermeket, azzal a célral, hogy a megszületést követően átadja ezt a gyermeket. A, leg, a jogi probléma nem kevés ezzel kapcsolatban? Hogy lehet megállapítani azt, hogy ki a szülő, és mi a helyzet a az orvosi gyakorlattal, hogyan foglalkozzunk a kereskedelmi kérdésekkel, amelyek a béranyasági megállapodások során felvetődnek. Aztán mi lesz a gyerekkel, miután megszületik? Aztán, hogyha ilyen esetekben határokon átnyúló helyzetekről van szó, ez még jogi helyzeti problémákat is fölvet, illetve identitás kérdéseket. Az Európai Uniós tagállamok családjogi ö, rendelkezései másképpen és másképpen ö, rendelkeznek a bíranyasságról. Az Egyesült Királyság és Görögország legálisnak tekinti, bár különböző koncepciókat használnak. Hét tagállam tiltja a gyakorlatot, a többi pedig nem rendelkezik konkrét jogszabályokkal, de vannak olyan ok, amelyek inkább megengedő, mint korlátozó álláspontot képviselnek. A korlátozó ö, intézkedések az egyik okai annak, hogy nemzetközi ö, szintéren jelentkezik ez a jelenség. A béranyagsági szerződés keretén belül nem automatikusan derül ki az, hogy ki, az, ki a szülő. Elképzelhető, hogy vannak genetikai kapcsolatok is. Ez azt jelenti, hogy ezt a jellegű megalapodást nem lehet érvényre juttatni. Görögország kivételével a jogi szempontból legális anyát tekintik annak a születés szempontjából, akinek semmiféle szerződéses kötelezettsége nem lehet, hogy feladja a gyermekét. Neki kell eldöntenie, hogy átadja a gyermeket, avagy sem. És a jogi szempontból megállapított szülői státuszt nem a szerződés, hanem a jog határozza meg tagállamokban létező jogszabályok, az örökbefogadás teszik lehetővé például. Az örökbefogadást követően új anyakönyvi kivonatot kell kiállítani, amelyen rajta van az újszülők neve. Görögországban már a születés előtt is ki kell állítani egy dokumentumot, és ezt automatikusan el kell ismerni. Hiszen az anyakönyvi kivonaton a jövőbeli anya neve szerepel. A béranyaságot ö, rendezni kell, ebben minden tagállam egyetért, nem lehet csak kereskedelmi gyakorlat. Az Egyesült Királyság külön ö, hatóságot nevezett ki, Hollandia, Belgium ö, a gyermekvédelmi szervekhez helyezte, és Görögországban van egy szabályozó ö, hatóság. A szabályozás ö, megint csak hasonlóvá tesz az örökbefogadást a béranyasági ö, helyzethez. Határokon átnyúló esetekről nagyon sokat nem kutattak még. Ö, a közelmúltban kezdték csak vizsgálni ö, nemzetközi magánjogi aspektusait, és nagyon sok jelenlegi eset mutatja azt, hogy szükség van fellépésre, mind a gyermek, mind pedig az ö, felnőttek érdekében. Ö, néhány példával is éltem anyagomban. Ö, mindegyik. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Belgium és Holland példákat vett fel, amelyek az Egyesült Államokkal béranyasági szerződést kötöttek különböző államokban. Mindegyiknek nagyon liberális törvényei vannak a béranyasággal kapcsolatban. A brit esetben az ukrán anyakönyvi kivonatot nem ismertik el, mert ezt ellenkezik a helyi törvényekkel. Az Egyesült Királyságban a béranyaság legális, ezért a bíróság úgy döntött, hogy megvan a jogilag elismert anya. Spanyol, belga és holland esetekben hasonlóképpen jártak el, a külföldi anyakönyvi kivonatot nem ismerték el, mert törvényellenesnek tartották. Franciaországban volt egy olyan eset, hogy nem inkább az anyakönyvi kivonat, hanem az előzetes okmány volt a mérvadó. De A nemzetközi magánjog keretén belül kellett eljárni az anyakönyvi kivonatok esetében, és minden esetben annak az anyának a neve, aki megkapta a gyermeket, az eredeti ö, okmányban is szerepelt az anyakönyvi kivonatban. kivonatban. Minden tagállamban jogellenes, jogilag anyának tekinteni a szülőanyát. Egy brit bírót szeretnék idézni. Ebben az esetben a gyermekek szülő nélkül maradnak, és ezért állami gondozásba kell őket helyezni. Hát nyilván ennek nem örültek a felnőttek sem. Milyen intézkedése van szükség? A közelmúltban a jogi ö, szülői státuszt béranya szerződés után elismerték a nemzetközi jogban. Pillanatilag azonban egyetlen egy eszköz sem tartalmaz olyan rendeletet, amelyel ezt szabályozni lehetne. Mivel különbözőképpen reagálnak a tagállamok a béranyaságra, teljes tiltástól egészen a liberális eljárásokig, közös normákat kell kialakítani nemzetközi szinten. Nagyon fontos ez ezen a területen. Az EU szintjén a megoldás talán új ö, szabályozás lenne ö, a ö, születési anyakönyv kivonatok vonatkozásában például a családjog területén is szükség van bizonyos lépések. A Brüsszel 2 a területén is a kölcsönös elismerés egyszerűen nem transferálható. A második dolog is nagyon fontos. A határokon átnyúló béranyaság nem európai jelenség, inkább globális. Ezért az Európai Uniós szinten való fellépés nem elegendő a kívánt eredmények eléréséhez. Egy másik kontextusban esetleg közös erőfeszítéseket lehetne tenni, mind az EU, mind a hágai konferencia a nemzetközi magánjog terén két irányban. Ahhoz, hogy tanulmányozhassuk a béranyaságot, amely határokon átnyúló jelenség, illetve a magánjogi aspektusait is ennek a béranyaságnak. A harmonizált szabályoknak bizonyosságot és előreláthatóságot kell biztosítani a gyermekek érdekében és a szülők érdekében is, hogy a gyermekek eladása és a nők kizsákmányolása, mint jelenség megszűnjön. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen én is. É, valóban a jogászok mindig sajnos rohannak az események után, és persze nem akarjuk azt, hogy a csecsemők á, ne tartoznak egyik államhoz se, és hogy, és hogy ez a probléma elterjedjen. Következő téma a határon átívelő örökbefogadások elismerése, milyen a jelenlegi helyzet az egyes tagállamokban, van szükség Európai Unió cselekvése, például a közösségi örökbefogadási bizonyítvány van-e szükség. Az Európai Parlament ezzel kapcsolatban egy tanulmányt készítetett, és Rafaela Preliasco, elnézést, hogyha rosszul mondom, ő jogász, és a gyermek jogi, jogért küzdő intézmény képviseletében van itt, és meghallgatjuk. Tessék. having given us the opportunity to, first of all, to realize the study and then to present it. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egy tanulmányt készíthetünk, és azt bemutathatjuk itt a mai napon. A tanulmány lényege az, hogy a különböző nemzeti örökbefogadási rendszereket összevesse, és egy új, modern adatbázist hozzon létre, amely segítheti a jogszabályok létrehozását. Figyelembe vesszük azt, hogy ezek a politikák különböző jogállami rendszerekből származnak, kutatási eredmények alapján, illetve ott vannak a gyermekvédelmi támogatások, illetve jogszabályok. A jogszolgáltatási aspektusokra szeretnék kitérni. A nemzeti politikákat részletesen elemeztük, célunk az volt, hogy a közös elemeket megtaláljuk a jogszabályokban, Az örökbefogadási eljárásokat összevetettük a különböző országokban, és megpróbáltunk, megpróbáltuk azonosítani a szabályozási kérdéses területeket, illetve azokat a területeket, ahol a különböző jogszabályok ütköznek. Először is hangsúlyozni kell, hogy a komparatív elemzés, amely az Európai Unió tagállami gyakorlatot öleli föl, egyértelművé teszi, hogy milyen komoly eltérések mutatkoznak a tagállamok között. Ezeket az eltéréseket mind a gyakorlati szempontból, mind pedig általánosságban véve nagyon mély szakadékok jellemzik. A hatóságok fellépése rendkívül fontos ezen a területen. Ami konkrétan az örökbefogadási eljárást illeti, illetve az örökbefogadási rendeleteket az Európai Uniós országokban, a legtöbb Európai Uniós tagállam a kutatás során azt jelentette be, hogy az örökbefogadási eljárás során nincs különbség egy Európai Uniós állampolgár, illetve külföldi állampolgár között, aki Európai Uniós állampolgárban lakik. állampolgárság nem szükséges az örökbefogadáshoz. A szülőknek egyszerűen arra kell odafigyelniük, hogy egy európai országban legyen jogi ö, lakhelyük, jogilag elfogadott lakhelyük, és akkor örökbefogadhatnak. Az örökbefogadási eljárás automatikus a hágai egyezmény országaiban. Az európai állampolgárok akik más országban, más európai országban élnek, a lakhelyük szerinti országban, ország szerinti törvények alapján örökbe fogadnak egy gyermeket, akkor a gyermek ugyanazt az állampolgárságot fogja kapni, mint a szülők. Hogyha a lakhely szerinti ország aláírója a hágai egyezménynek, és az örökbefogadást egy megfelelőségi tanúsítvány egészíti ki az egyezmény 23. cikkének értelmében. Az örökbefogadási rendeletet a nemzeti regiszterbe be kell jegyezni, és ezáltal a gyermek ugyanazt az állampolgárságot kapja, mint az örökbefogadó szülők. Egyébként az örökbefogadási rendeletet általában egy administratív vagy pedig joghatóságnak kell elismernie. Az örökbefogadás elismerésének előfeltétele az, hogy a külföldi örökbefogadás megfeleljen a belső szabályzatoknak. Vannak olyan Európai Uniós országok, amelyek előirányozzák, hogy ha belső szabályok alapján örökbefogadás történik, amely megfelel, olyan örökbefogadás történik külföldön, amely megfelel annak az adott ország jogszabálynak, akkor ezt elismerik. Ami az európai rendszer nagy kérdéseit illeti, a jelentésben hangsúlyozzuk, hogy sokféle megoldás létezik, amely konkrétan megpróbál megoldást találni ezekre a kérdésekre. Ezek azonban nagy feszültségeket keltenek Európában. Tehát, hogyha jövőbeni módosításokra gondolunk, akkor először is azt javasoljuk, hogy egyszerűsíteni kellene és koordinálni kellene a jelenleg érvényben levő intézkedéseket, és így egy európai stratégiát kellene körvonalazni, amely nem korlátozódik a hágai egyezményre, illetve az Európai Uniós Örökbefogadási Egyezményre, hanem nyitott lenne a más gyermekjogi eszközök felé is. Ebben a tekintetben érdemes lehet odafigyelni egy olyan tendenciára, amelyet már elfogadtak, amely a koordinált tervekre épül konkrét célkitűzések elérése érdekében, mint például a nemzetközi egyezmények aláírása, új nemzeti jogszabályok szabály, szabályok létrehozása, nyomonkövetési mechanizmusok létrehozása, kormánykezdeményezések vázolása, illetve az erőforrások elosztása, valamint tudatosító kampány létrehozása gyermekvédelmi kérdésekben, illetve az örökbefogadás témájában. Ami az örökbefogadási rendelet elfogadását, elismerését illeti, közös megoldást kell találni annak érdekében, hogy egy Európai Uniós országban elismerjék az örökbefogadást, akkor, hogyha ez egy másik Európai Uniós országban készült. Akár aláírta az utóbbi ország a Nemzetközi Örökbefogadási Hága Egyezményt, akár nem. Előfeltétel azonban, hogy a gyermek érdekeit figyelembe vette az örökbefogadási folyamat. Jelenleg arra következtetésre jutottunk, hogy nincs szükség új jogszabályok kodifikálására, azonban nagyon fontos az, hogy tovább fejlesszük a már rendelkezésre álló eszközöket, és vizsgáljuk meg, hogy a magánjogot mennyiben érinthetik közös európai politikák, azokban a kérdésekben, ahol az alapvető emberi jogok forognak kockán. A nemzetközi örökbefogadási jogszabály referenciakeretet hozhat, összefoghatja jelenlegi érvényben lévő jogszabályokat, és alapvető elveket fogalmazhat meg, amelyen minden tagállamnak amelynek minden tagállamnak meg kell fege, felelnie. Így közös politikai irányvetéseket lehetne kialakítani ezen a területen. Nagyon fontos tehát az európai jogszabályi kompetencia, de nem ez az alap. Ezért azt gondoljuk, hogy először közös referenciakeretet kellene létrehozni. Ezen konkrét kérdések elemzését megtalálják az általunk elkészített jelentésben, ahogyan önök is tudják, az Európai Parlament weboldaláról ez letolt, letölthető, illetve az Instituto degli Innocenti oldaláról is. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Valóban az új előírások kodifikációjához bizonyára máshogy kell majd eljárni. Mielőtt a nemzeti parlamentekkel való vitát megnyitnám. Az elnök asszonyunkat, Angelini asszonyt, az európai közvetítőinknek szeretném még megadni a szót, hogy a munkájukról tájékoztassanak. Tessék! Grazie, Presidente! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! És köszönjük a szervezőknek is a munkájukat. Röviden szeretném bemutatni, hogy pontosan mivel foglalkozom. Én közvetítő vagyok az Európai Parlamentben a nemzetközi gyermekelhelyezés Jogányos megváltoztatása kapcsán. Az Európai Parlament az első, volt az első intézmény az Európai Unióban, amely megértette, hogy az emberek szabad mozgásának a joga jogával együtt egyre több nemzetközi család is lesz. Persze ennek vannak pozitív és negatív következményei, és nagyon sok transnacionális problémát is von magával, hogyha elválnak a szülők, vagy hogyha valamilyen egyéb probléma következik be. Az Európai Parlament éppen ezért az ilyen, az ilyen mediátorokat, közvetítőket nevezett ki, ez egy meglehetősen bátor kezdeményezés volt, hiszen az Európai Unió annak idejében még csak Európai Gazdasági Közösségnek nevezte magát, amikor ez megtörtént, és nem is volt vita arról, hogy valamilyen fajta minimális kompetenciára szükség van a polgárjogi területen, különösen tekintett a családjogra. Nagyon fontos kezdeményezésről van, és volt szó, egyre több adattal rendelkezünk, amelyek bizonyítják, hogy mennyire fontos ez a jelenség, és az Európai Bizottság néhány hónappal ezelőtt mondta azt, hogy minden évben Európában körülbelül 300 ezer nemzetközi házasságot kötnek, meglehetősen nagy szám, és az Európai Bizottság is 2012-ig jelentéssel fog előállni, amely megfelelő statisztikákat fogja tartalmazni. A 2000 tehát a, a Brüsszel 2000-es a Brüsszel 2-es rendeletre vonatkozóan erről tehát lesz egy jelentés, amely azt is be fogja mutatni, hogy hány esetben volt a gyermekfelügyelet jogállás megvált, a gyermekelhelyezés jogállás megváltoztatására, hány esetben került sor. Az Európai Parlament pedig um, 87-ben, amikor a, a közvetítés, illetve a békéltetés intézményét bevezette, akkor egy alternatív megoldást talált azokra az esetekre, ahol lehetőség volt egyáltalán a szülők között valamifajta megegyezés kialakítására. Különösen akkor, amikor kiskorú gyermekről van szó. Ugye ma erről már beszéltünk, továbbá a Stockholmi program, ott is említettük 2009-ből. Ebben a programban is világos utalások történnek ezekre a témákra. Tehát a Stockholmi programban az van benne, hogy az együttműködést ebben a szektorban erősíteni kell a tagállamok között. Továbbá utalnak arra is, hogy a család közvetítés, a család békéltetések is milyen nagy szerepe van nemzetközi szinten. Különösen akkor, amikor az egyik szülő fél a gyermek elhelyezés jogellenesen megváltoztatja és persze vannak más jogi eszközök is, de ezek mellett a, eszközök, vagy lehetőségek mellett szükség van arra, hogy nemzetközi szinten is lehessen békéltetni az egyes családokban. Az egyes tagállamokban egyébként eltérnek az ezzel kapcsolatos gyakor, eltér az egyes kapcsolatos gyakorlat. A mediáció tehát a végezetes egy fontos, hasznos eszköz, és ezt, ezt, ezt követni kell. Mit tesz most az Európai Parlament ebben a témában. Az Európai Parlament a békéltető szerepében, vagy intézményében azt szeretné elérni, hogy meghallgassák azokat az Európai Uniós polgárokat, akik bármilyen formában hajlandóak ebben a folyamatban részt venni, meghallja a két szülőfél javaslatait, tanácsait, persze a gyermek érdekeinek a szem előtartásával, és így próbálnak megegyezésre jutni. És ott, ahol pedig lehetséges az, hogy leüljön a szülő, a két szülőfél egy asztal mellé, megpróbálnak közvetíteni, béköltetni, a pszichológiai stresszt próbálják csökkenteni, vagy akár hosszú távon a hosszas közigazgatási és bürokratikus folyamatokat megszüntetni Viszont amit meg teszünk, tehát a feladatunk az az, hogy innovatívan közelítsük meg a problémát. Hiszen igazából a békéltetésnek nincsen tulajdonképpen egy definíciója. Legalábbis az Európai Bizottság részéről vagy egy már meglévő jogi szöveg részéről nincsen ilyen definíció. Még egyszer, tehát mit csinál a parlament akkor, hogyha hozzánk fordulnak szülők? Jó néhány eh, tehát információt nyújtunk, pszichológiai támogatást nyújtunk, van erre egy, egy komolyabb szakértői csapatunk. Persze azért mindez korlátok között eh, marad, hiszen nincsen egyértelmű definíció. Mit is értünk tehát mediáción, közvetítésen? Ez nem egyértelmű egyelőre. Hát el, először is tájékoztatjuk, informáljuk a szülőket arról, hogy önkéntesen megállapodhatnak, és hogyha nem tudnak megállapodni, akkor már a, a nemzeti hatóságok fogják a végrehajtást intézni az egyes nemzeti jogszabályok szerint. Természetesen kezdettől fogva specifikáljuk az egyes kompetenciákat, és persze a, annak a határait is, hogy a békéltető az pontosan meddig mehet el. Úgyhogy van egyfajta úgymond hát magatartási kódex, amelyet az Európai Parlament szolgálatai kifejlesztettek, annak érdekében, hogy eh, nemzetközi eh, eseteket is tudjunk kezelni. Alapja, ennek alapjául szolgálnak a 2008 eh, per 52-es irányelv definíciói. Ez egy olyan irányelv, amely számunkra az egyetlen támaszpont. Végül pedig, hogy végzetül szeretném elmondani, hogy a stokholmi program szempontjából hasznos lenne, hogyha a mediáció intézményét erősítenénk. Az illetékes biztosnak továbbítottam is egyébként erre vonatkozó szándékot, és hát hasznos lenne, hogyha az Európai Unió részéről valamilyen fajta definíciót kaphatnánk, ami tényleg jogilag kötelező, és tehát az, hogy a, ami a, a nemzetközi mediációt szabályozza, az adhok megfogalmazás, definíció, amely, amelyen most rendelkezünk, hát nem megfelelő szükség lenne arra, hogy legyenek előírások, normák, szabályok, amelyek a követelményeknek megfelelnek tudom, hogy úgy, úgy tudom, hogy jövő év elején, januárban, februárban a bizottság, különösen Redding biztos asszony, jó néhány javaslatot szeretne majd bemutatni. egy gyermekekre érzékenyebb jó alkotást, egy jogszabályokat szeretnénk megvalósítani, és lesznek ott konkrét javaslatok, a tekintetben, hogy a család mediációs intézetet hogyan tudják tovább képíteni. Hiszen azt mindenképpen szeretnék elkerülni, hogy azok, hogy a gyerekekre való negatív hatások érzékelhetővé váljanak. Köszönjük szépen! Akkor most jöhet a vita a nemzeti parlamentek részéről, vannak itt kollégák, vagy a holland szenátusból jelentkezett valaki, a görög parlamentből, a spanyol szenátusból, és Quicksuit asszonynak adnám meg először a szót a holland szenátusból, tessék. U spreekt het buitengewoon goed uit, mevrouw de voorzitter. Ik eh, ben eh, eh, lid. Köszönöm szépen. Ehm, we hebben... Én a holland szenátus tagja vagyok, és sok, sokat hallottam, nagyon sok érdekes dolgok hangzott, nem is tudom, hogy hol, hol kezdjem. Azért egy-két megjegyzést szívesen megtennék. A, há a hágai gyermekvédelmi megegyezést említették, a hollandoknak ezzel kapcsolatban van jó tapasztalata. Nekünk van egy összekötő bírónk, aki kapcsolatot tart más ország bíróival, Továbbá van egy speciális bíróságunk is, úgy, mint Angliának, és ott megvan a megfelelő know-how, szaktudás. Ami viszont aggaszt, az az, amit hallottunk most a béranyaságról, mielőtt ezt jogilag szabályozni tudnánk, szeretnék amellett sikra szállni, hogy azért az egésznek az etikai oldalával is egy kicsit foglalkozzunk. Mi például Hollandiában megkülönböztetést teszünk, ugye aközött, hogy vannak mm, magas technológiai, nagyon magas szintű technológiai bérenyessági programok, és a kevési technológiai béranya programok. A, a technológiai, az erősen technológiai program az azt jelenti, hogy a, a, a szülőknek a génjeiből in vitro készült a gyerek, tehát, hogy apa, apa spermáját berakják a kémcsőbe, és utána ott fejezték, és úgy ültetik be a, a nő petefészkébe. Ez egészen más, mint amikor az anya maga adja a genetikai anyagot. Mármint a béranya maga. És ez egy nagyon különböző tehát különböző módszerek vannak, és azt hiszem, hogy éppen ezért rendkívül közelünk ahhoz a helyzethez, hogyha valahol teljes mértékben meghatározták a gyerek sorsát. Na most a kereskedelmi célú béranyaság az egyébként a Hollandiában tiltva van. Tehát valóban ez egy segítség is lehet a szomszéd országok számára azok a tapasztalatok, amelyeket mi tettünk, amelyeket mi szereztünk. Hollandiában a villanyossághoz kötődően nem csak a magas technológiai, eh, illetve a kevés alacsony, technológi, alacsony technológiai szintű bizonyosság esetében tanácsadásra kell menniük az, em, az embereknek eh, Hollandiában. Tehát ezeket az erkölcsi morális aspektusokat is eh, szerintem figyelembe kell venni, mielőtt a jogról beszélünk. És szükség lenne ezt valóban megvizsgálni. A gyermeknek pedig joga van tudni, hogy ki, hogy honnan jön, úgymond. Márpedig a, a születési anyakönyvi kivonatban csak a, a szülőknek a neve áll, akkor azért ez nem egyértelmű. A gyermek jogairól szerződésünk van, megegyezésünk van, és a gyermeknek joga van tudni, hogy honnan származik. Nem csak jogilag kell ezzel foglalkozni, hanem érzelmi, etikai aspektusok mentén is. Most még egy dolgot meg kell néznem. Nagyon sok mindent hallottunk valóban. Egy pillanat. Még egyszer visszatérnénk a gyermekkelhelyezés jogállás megváltoztatására, tehát amikor az egyik szülőfél elrabolja úgymond a gyermeket Európában, hát meg lehet Tősen jók a tapasztalatok a Brüsszel 2 miatt, illetve a Hágai Egyezmény miatt az, az Egyesült Államokban egyébként komoly problémáink vannak, illetve az Egyesült Államokkal. Hiszen ott nem áll rendelkezésre sok esetben a szülők számára megfelelő anyagi forrás ahhoz, hogy bírósági pert finanszírozzanak, és ez különböző problémákat von maga után. Nem tudom, hogy esetleg nem lenne -e lehetséges, hogy Európa az Egyesült Államokkal bilaterálisan felveszi a kapcsolatot arról, a tekintetben, hogy ezt egészet hogyan lehetne végrehajtani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tanácsként ezt feljegyezzük, bilaterális megbeszélések az Egyesült Államokkal. A következő hozzászóló a Görögország részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, hiszen kiváló elképzelés ami viszont mindannyiunk számára nagyon fontos, jogászok számára, hogy gyakorta kapunk olyan panaszokat, hogy nehezen értenek minket. De ma, azok alapján, amit hallottam, azt hiszem, hogy bebizonyíthatjuk, hogy ez nem igaz. Legalábbis ami a kiskorúak védelmét illeti. És ami a személyek szabad mozgásának, beleértve az európai felnőttek szabad mozgásának elősegítését illeti. Görögország EU tag, és 2009-ben a hágai egyezményhez is csatlakozott. És úgy gondoljuk, hogy az a fontos az egyezmény vonatkozásában, hogy a nemzetközi örökösödi, örökbefogadások vonatkozásában tiszteletbe kell tartani az alapjogokat is. Aztán együttműködést is előír a szerződő felek között, tehát vannak garanciák arra, hogy el lehessen kerülni a gyermek kereskedelem, a gyermekek elrablásának jelenségét. Görögország megpróbál minden meg, mindent megtenni annak érdekében, hogy például a megfelelő intézmények, eszközök rendelkezésre álljanak. Néha ez nem könnyű, de nagyon fontos, hogy legyen egy központi hatóság, amely a nemzetközi örökbefogadásokkal foglalkozik. Így megfelelő megerőző szerepet is betölthet ez a fórum, mindig a gyermek érdekét szem előtt tartva, illetve megvizsgálhatja azt is, hogy az örökbe fogadó szülők minden feltételnek eleget tesznek-e. Nagyon fontos tehát, hogy egy ilyen nagyon kényes területen kompetens hatósággal rendelkezzünk. Nem szabad azonban szem előtt éveszteni azt a tényt sem, hogy hazámban, mint úgy gondolom nagyon sok más is országban, más országban is, nem csak gyermekeket, hanem felnőtteket is örökbe fogadnak az Európai Uniós rendelkezéseket, rendelkezéseknek erre is ki kell terjedniük. Fontos szempont ez ugyanis az európai állampolgárok szabad mozgását illetően. Tehát ennek tükrében, ahhoz, hogy ez az intézmény sikeresen működhessen, meg kellene állapodni Perjászko asszony ö, ö, konklúzióit illetően, egyben gratulálni is szeretnék a munkájához, hogy a tagállamoknak nyilván kell tartaniuk ezeket a kérdéseket, nyilván az adatok bizalmas kezelésével, az korra, nemre való tekintettel. Nyilván orientációs szabályokra van szükségünk, hogy a szubszidiaritás elvét jobban lehessen alkalmazni, és minden tagállamnak külön kellene befogadási és örökbefogadási programokat szerveznie, szemináriumokat, pszichiátereket, pszichológiai szakembereket meghívni ezekre a fórumokra. És persze oda kell figyelni arra is, hogy a fogyatékkal élők védelmét is biztosítjuk, biztosítsák. Aztán még valamit nem szabad elfelejteni, a gyermek meghallgatásának védelme is nagyon fontos. Itt volna egy kérdésem a kolléganőhöz. A tanulmányban, de az előző előadókhoz is szólok kérdésemmel, hány éves kortól gondolják, hogy egy gyermek érett ahhoz, hogy ilyen meghallgatásokat lehessen szervezni? Önök szerint. Tehát Hány éves kortól kell kötelezővé tenni a kiskorú gyermek meghallgatását, akit örökbe akarnak fogadni? És úgy gondolom, hogy még más dolgokra is nagyon oda kell figyelni, tehát még részletesebben kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Külön rendelkezésekkel kell foglalkozni a az örökbefogadó szülő, vagy az örökbefogadandó gyermek esetében, hogy a származási ország együttműködő kapcsolatokat ápol-e. Mindezt a hágai egyezmény és a Brüsszel 2 tükrében kell megvizsgálnunk. Köszönjük szépen a következő hozzászóló, Manuel Hertavalaval a spanyol szentusban. Köszönöm szépen, elnök asszony. úgy gondolom, ez a harmadik ülés nagyon érdekes volt, hiszen ez az egyik fő pillére az európai családjognak a szülői felelősség és a gyermekvédelem vonatkozásában. Szeretnék néhány gondolatra rámutatni, amelyeket nagyon érdekesnek találtam, például a közös felügyelet kérdése. Erről Spanyolországban most folyik a vita. A spanyol szenátusban vizsgálatot kértünk. A közös felügyeletre vonatkozó jogszabály lehetséges következményeiről. Spanyolországban és az európai jogszabályokban is olyan modellt szeretnénk, amely inkább ezt preferálja, de nem automatikusan. Tehát, ha az anya nem kívánja ezt a megoldást, akkor nem lehet ráerőltetni. Tehát, ha egy szülő viszont a gyermekével szeretne lenni, akkor lehetővé kell ezt tenni a számára. De ez nem ugyanaz, mint a szülői felelősség. A szülői felelősség inkább azt jelenti, hogy a szülők állapodjanak meg. Az apa és az anya próbáljanak megegyezni abban, hogy miután szeretik a gyermeket mind a ketten, mi a gyermek elsődleges érdeke, hogy elkerüljünk olyan helyzeteket, amikor megszakadnak a családi kapcsolatok. Ami a különböző jog, ö, rendszereket illeti, ö, Spanyolországban gyakorta az történik, hogy ami a jogszabályokban megfogalmazott, az a gyermek legfőbb érdeke. Na de ki dönt erről? az apa és az anya között itt különbség lehet. Na mi a helyzet a nagyszülőkkel? Mi a helyzet az ügyészi hivatala? Nekik is egészen mások az érdekeik, és másképpen ítelik meg az érdekeket. Úgyhogy ez nagyon jó dolog, hogy ezt megállapítjuk, de hogy aztán hogy döntsük el, hogy mégis mi a gyermek legfőbb érdeke, Ez nagyon fontos. Tehát azt mondjuk, hogy a gyermekeknek joguk van a közös felügyeletre, joguk van a szülőkkel tartott kapcsolatra, még akkor is, hogyha a szülők elválnak, vagy szétköltöznek. Nem szabad a kapcsolatukat ugyanis megszakítani a gyermekek és a szülők között. A közös felügyelet tehát a szülők joga is. A hivatás és a családélet összeegyeztetése szempontjából is, nevezetesen, hogy a munkájukkal is és gyermekeikkel is ö, megfelelő időt tölthessenek. Hogyan mindkét ö, világ előnyeit élvezhessék. Ha viszont ütközés van, a bírónak kell döntenie. Ez az a két pillér, amire utaltam. Tehát gyakorlatilag a preferencia az, hogy közös legyen a felügyelet, plusz a szülők felü- felelőssége is megosztott legyen. Nyilván a helyzetet komplikálja, hogyha határokon átnyúló esetről van szó, mert ugye a tagállamokban más és más a jogrendszer. Az előttem szólók már teljesen egyértelműen utaltak erre. Az európai jogszabálynak lehetővé kell tenni a bíró számára, hogy eldöntse, hogy mi a szülők érdeke abban az esetben, ha például az anya és az apa, aki a gyermek felügyeletét megkapta, mondjuk a származási országban nem talál munkát, ezért egy másik országba költözik, Ez az egyik lehetőség. Ebben az esetben talán jó hiszeműséget feltételezhetünk, van azonban olyan eset is, amikor nem, amikor szándékosan akar elmenekülni az elől a szülő, hogy a másik szülő láthassa a gyermeket. Ilyen esetben a bírónak kell döntenie a láthatásról. Ami ezt a koncepciót illeti, hadd térjek ki egy kis terminológiára. A spanyol terminológia a látogatási jog, de nem igazán jogászról vagy orvos látogatásról van itt szó. A gyerekek esetében ö, ugye meg kell beszélni, hogy mikor tölthet olyan időt ö, a szülő a gyermekével, ami mindkettők számára előnyös. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy az ember örül, hogy annak a személynek a társaságában lehet, aki a gyermeke vagy a szülője. Aztán ott van a szülők, a nagyszülők helyzete, hiszen őket is érinti mindez. Még akkor is, hogyha külön válik a pár, a nagyszülőknek továbbra is kell tudni tartani a kapcsolatot a szülőkkel, vagyis a gyerekkel, bocsánat. Ezek mind-mind olyan kérdések, amiket könnyebb megoldani, hogyha ö, házassági szerződés létezne ö, Európa szerte, mert a házasság előtti szerződések ilyen szempontból megelőző intézkedések lehetnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Esetleg még a definícióval kapcsolatban a láthatási jog, illetve a, a kapcsolattartási jog, azt hiszem, hogy ez, a, ez egy fordítási kérdés is, ugye Bezugsrecht és Ungangsrecht a németül egyszerűen Ungangsrechtnek mondják inkább ezt a festet, Azt hiszem, hogy ez csak fordítási kérdés. Tehát én egyébként közjegyző vagyok, és a jövendőbeli házasokat mindig annak azt tanácsolom, hogy eh, kössenek házassági szerződés, és persze mindig hisznek abban, hogy a szerelmesek és hogy örökké fog tartani a szerelem, úgyhogy éppen ezért eh, <laughs> eléggé nehezen lehet növelni ezeknek a házassági szerződésnek a, szám, a számát, azonban Németországban viszonylag magas ennek ellenére ez az arány. Ugyanúgy, ugye megosztott, um, megosztott uh, szülői felügyeleti jogról beszéltek, uh, németül inkább ez egy közös, együttes um, jog uh, a német jogban. Nem, nem is érdekes annyira. Um, jó, akkor a következő jogi bizottság tagjának adom meg a szót. Presidenta, dos preguntas para los ponentes, porque también un... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Természetesen meg kell, hogy legyen a lehetőségünk, hogy kérdéseket is tegyünk fel annak érdekében, hogy <laughs> informál, informálódjunk, persze kevés az idő. Először is ugye a 13-as cikk a megegyezésben, ez pedig a családon belüli erőszak témája, és a, az a családban lévő erőszak esetén, ugye általában azért a férfiak azok, akik az erőszak elkövetői, persze néha a nők is, de hogyha a férfiak, azok akkor mi történik? Ugye akkor, hogyha, hogyha a szülői felügyelet jogról beszélünk. Ki kapja meg ezt? Amit a 13-as cikkel csináltunk, úgy szabályoztunk, az a családon belüli erőszak, és a gyermeknek a biztonságba helyezése. A 46-os cikkben, a rendelet javaslat 46-os cikkében, ugye beszéltünk erről, a, a, a 2201-esben, és a, a 57-es cikkben pedig a jogi hálózatról van szó. Ma délután pedig beszélt beszéltünk erről a, erről a jogi hálózatról, tehát a, a bíróság és a jogi együttműködésről. Ennek során abból indulunk ki, hogy tudjuk, hogy jelen pillanatban az igazságügyi hálózat hogyan néz ki, hiszen például a a Kanári-szigetek eddig például jelen részét képezték ennek az igazságügyi hálózatnak. De persze, hogyha mindig csak beszélünk róla, és semmilyen eredmény nem mutatkozik, akkor kicsit melankolikussá válhatunk. Az is kérdés, hogy pontosan hogyan is néz ki ez az igazságügyi hálózat. És persze annak érdekében, hogy ezért ne vegyem túlságosan sokáig igénybe a figyelmüket, megjegyezném azt is, hogy a vállásnak meg kell történnie. Tehát az nem elég, hogy csak akarják vagy akarták. Nem hibást vagy bűnöst kell keresni. Azt kell mondani, hogy tehát nem, tehát a látogat, láthatási kötelezettségnek kellene, kellene léteznie, és nem láthatási jognak egyébként. Általában az a helyzet, hogy ez a szülői felügyeleti jog, ami azt jelenti, hogy napról napra valaki gyerekkel van, ennek közös szülői felügyeleti jognak kellene lennie, ugye, vagy a szülők mind a két felére kellene, hogy vonatkozom. Persze, ugye nem mindig működik ez, ezért aztán egy eljárás keretében el kell dönteni, hogy ki kapja meg ezt a jogot. Azt is gondolom, hogy nem kellene mindenképpen megpróbálni egyedül a gyermek gondját viselni, hiszen azért együtt ez jobban megy, és azt is ma többször elmondtuk, teljes joggal vagy elmondták, hogy több bizalmat kellene a másik félnek megszavazni, sokkal kevéssé kellene a bíróságokra hagyatkozni. Persze elképzelhető az, hogy ez az én személyes véleményem, de azért mindenképpen abból kell kiindulnunk, hogy egyfajta bírói kultúránk van, vagy, vagy van egyfajta bírói kultúra, mondjuk az angol száz országokban, Német, Németországban, tehát akkor, amikor jogállamiságról beszélünk és emberi jogokról, akkor azért mégiscsak egy közös kultúránk kellene, hogy, vagy politikai bírói kultúránk kellene, hogy legyen, és ebbe, ebben bíznunk kell. Illetve ugyanígy egy másik tagállamnak az államigazgatásába is bíznunk kell. Most amit én mondok, ez egy személyes vélemény, nem mondom, hogy, hogy feltétlenül az egyet kell érteni. Ugyanakkor a bírói vagy a jogi képesítését is figyelembe kell venni a másiknak, és meg, kell, meg kellene tudnunk bízni ebbe, hiszen közös jogrendszerünk van valamilyen formában. Persze ahhoz, hogy teljesen jól működjön ez a közös jogrendszer, az még hosszú út előttünk, de igenis tiszteletben kellene tartani a másoknak a szakértelmét is. Nincs, nem arról van szó, hogy jobbak vagyunk, vagy rosszabbak, eh, hanem, hanem az, hogy eh, el kell fogadni a másikat. Köszönjük szépen! Francs, Francesca Almeida volt az, aki szeretett volna hozzászólni a portugál parlamentből. Tessék! Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, először is a portugál parlament nevében szeretnék köszönetet mondani. Ezért a szemináriumért sok különböző téma került elő, és rendkívül hasznosak is voltak ezek. Tartani fogom magam az idő kerethez, amelyet kaptam, csak két-három gondolatot, konkrét gondolatot szeretnék hozzáfűzni a felmerült kérdésekhez. Először is a szülői felelősség. Másodszor pedig a nemzetközi örökbefogadás. Tehát először is annak a, annak a problémáról beszélünk, hogy valamelyik szülőfél nem ismeri el a külföldi bíróság határozatát, tehát amennyiben szülői felügyeleti jogról van szó, akkor a gyermeket meg kell hallgatni, de, mint mondtuk, mint hallottuk, nagyon nagy eltérések vannak ennek az eljárás folyamatában, procedúrában, abban, hogy a gyermeket hogyan hallgatják meg, és ez pedig sajnos ahhoz vezethet, hogy nem ismernek el bizonyos határozatokat, például egy adott tagállamban akkor, hogyha azt gondolják, hogy a másik tagállamban nem megfelelően hallgatták ki. Ez lenne tehát a kérdésem. Hogy nem érné-e meg bevezetni minimális követelményeket a formára és eljárásra vonatkozóan, a gyermek meghallgatására vonatkozóan. Annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy a folyamat végén nem ismernek el különböző határozatokat. Ez ugyanis a gyermeknek csak kárára lehet. Továbbá a második kérdésem a nemzetközi örökbefogadás tekintetében Portugáliában az a helyzet, hogy a teljes eljárás persze megpróbálják a gyermek érdekében lefolytatni, Val- valóban a legjobb megoldás persze a, a család, de hát az örökbefogadás azért sajnos nem olyan gyorsan megy, mint ahogy ezt a polgárok szeretnék. Nemrég volt egy törvény, amelyet bevezettünk nem sokkal ezelőtt Portugáliában, annak érdekében, hogy az intézményes megoldásokat találjunk a kérdésekre. Ezek most persze nemzeti problémák, amelyeket megpróbálunk megoldani. Most, ha mindezt nemzetközévé tesszük, akkor sokkal drágább is lesz. Hát vannak azért ugye felmerülő költségek, amik a, itt az eljárás folyamán felmerülnek. Például ott esetben hosszabb is maga az eljárás, továbbá különböző jogrendszereket kell figyelembe venni, és hát az sem véletlen bizonyára, hogy legalábbis Portugáliában az örökbefogadások száma úgy néz ki, hogy 53 összesen csak 53 gyereket tudtak Portugáliában fogadni és portugál gyereket pedig 11-et külföldön. Tehát azért ez a nagy szám. Mm. És mint elmondtuk, ne elmondtuk, ne, általában azért az örökbefogadás az tényleg jó, vagy talán a legjobb megoldás, legalábbis a 12 fölötti gyermekek esetében. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most a, a körög és a portugál képviselőknek ugye hozzász, arra vonalkozott a kérdésük, hogy a gyermekeket hogyan hallgathatják ki. Esetleg Sörgen azt, hogy válaszolhatna röviden e tekintetben, hiszen ugye ő foglalkozott ezzel, hogy mikortól lenne mondjuk lehető, lehetséges a gyermekeknek a meghallgatása a bíróság előtt. Mit, mit ajánlana? Köszönöm szépen a szót. Nem mondanék konkrét életkort, azt mondanám csak, hogy 7-8 év az túl fiatal még. Svédországban egyáltalán nem is hallgatunk meg gyermekeket 16-17 év alatt. Úgyhogy azt mondanám, hogy igazából a bírósági meghallgatás azt szerintem nem a legjobb eszköz. Másféleképpen is meg lehet hallgatni a gyermeket jól. Ez a benyomásom, köszönöm. So, ich denke... Jó, azt hiszem, hogy akkor a többi kérdést azt esetleg majd közvetlen beszélgetés formájában lehet tisztázni, különösen az örökbefogadásra vonatkozó kérdések. Regászko asszony, Regászko asszony esetleg majd beszélhetne a, a többiekkel erről, és akkor bekasszonynak adom meg a zárszót. Mevrouw de voorzitter, collega's en dames en heren. Ik denk dat we samen een... Eh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül izgalmas volt a, a délutánunk eddig, szülői felelősségről van szó, gyermekvédelemről van szó, és az a benyomásom, hogy mind nemzeti, mind nemzetközi szinten valóban az érzelmi aspektusa és az érintettség eh, rendkívül komoly szintet ért el, sokszor a saját jogunkban, nemzeti jogunkban látjuk azt, hogy ha konfliktusok vannak gyermekek és szülők között, vagy szülők között, és gyermekekről van szó, akkor persze nagyon nehéz az, hogy olyan megoldásokat találjunk, ahol a szülőket is és a gyermekek jogait is védjük. A kapcsolatok nemzetközi esedésével egyre nehezebb lesz persze a helyzet. Számos érdekes dolgot hallhattunk itt, amelyet szívesen tovább viszek magammal haza, és azt is szeretném, hogyha erről vitáznánk nálunk is a különböző nemzetközi eszközökről például, amelyek vannak, például Brüsszel 2A, azért mégiscsak elértek egyfajta javulást. Azért, mert bizonyos fajta szigorúságot és egységességet eh, tartalmaznak, ezáltal gyorsabbak a folyamatok, jobban meg tudják állapítani azt, hogy eh, a, a láthatási jogot azt, eh, azt hogyan kezeljék, a nemzeti jogban, az egyes nemzeti jogban ezt jobban lehet szabályozni, sok esetben pedig sajnos a gyermek szempontjából nagyon negatív konzekvenciái vannak annak, hogyha például egy, a gyermek egy évig mondjuk csak egy szülőnél van, akkor azért az rendkívül hátrányos lehet. Tehát a, a sebesség, a, jog, a, jogszolgált, a igazságszolgáltatás sebessége is nagyon fontos gyermekvédelmi jogok hangzottak el, a gyermekedekének a figyelembevétele, a gyermeket meg lehet -e hallgatni, mikortól beszélhet a gyerek bíróság előtt, mennyire releváns az életkor. Ugye most itt elhangzottak számok, hogy 7 év, 12 év. Sokáig lehetne még erről vitázni. Amíg különösen fontos lehet, az az, hogy megállapítsuk azt, hogy pontosan hogyan is hallgassuk meg a gyermekeket, milyen formában. És itt is egyfajta specializációra lenne szükség, különösen a bíró, bírók részéről, és a helyszínek szempontjából is, hogy hol hallgatják meg például a gyermekeket. Kell egy szakosodott jogász, ügyvéd, vagy egyéb a vonatkozási személy, akiben bízik a gyermek, aki a gyermeket kíséri, aki előtt nyugodtan nyilatkozhat a gyermek, anélkül, hogy mondjuk azt hallja, hogy melyik szülő, szülőjét veszti el akkor, hogyha valamit mond. Ezek fontos dolgok. További fontos gondolat, amit szeretnék kiemelni, az a, ebben a nemzetközi kontextusban, amit hallottam szintén, az az, hogy esetleg közös értékeket is ki lehetne fejleszteni Európában, ami a láthatósági jogot érinti szülői felelősség, a más jogrendszerében való bizalom. Itt beszélünk irányelvekről, iránymutatásokról. Valóban azt gondolom, hogy ez fontos az, hogy, hogy beszéljünk azokra a tapasztalatokra, amelyeket szereztünk. Mediációról, kísérésről beszélünk nemzetközi szinten és ezek persze eddig azért nem annyira nem teljesen teljesek, de hogyha a konfliktusokról beszélünk, akkor azért meg lehetne próbálni eh, jogi szempontból mindezt megközelíteni. Még akkor is figyelme kell venni egy adott ország határozatát, hogyha azok nem feltétlenül megvalósíthatóak a mediációt különösen fontosnak tartom a gyermekek szempontjából, teljesen független attól, hogy most fel, szülői felügyeleti jogról, vagy gyermekelhelyezés jogrendes megváltoztatásáról van szó. Hogyan lehet ezt kialakítani, hogyan lehet ezt jogilag egy jó keretbe terelni, és hogyan lehet mindenről elegendő információt adni, azért, hogy aztán az embereket megfelelően tudjuk informálni. Persze el kell valakinek döntenie, hogy gyermek hol maradjon, de hát azért nem biztos, hogy eleve így kell kezdeni. Milyen konfliktusokat lehet ilyen módon megoldani, ez is érdemes megfigyelni nemzetközi kontextusban, tovább érdemes vizsgálni mindezt, és operacionalizálni ezt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Mondja az elnök asszony, akkor a workshopnak ezt a részét lezárnám. Mindenkinek nagyon megköszönöm ezt a az érdekes hozzászólást, illetve hozzászólásokat, amelyeket hallottunk, és akkor átadom a szót Berling, Berlingyer úrnak, aki a bizottságunk alelnöke, és a, a, az utolsó részt vezetni fogja. Tessék, köszönöm szépen.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 e al riconoscimento degli atti. Európa a családok ö, ö, szempontjából a mozgásszabadság és egyebek problémákat vethetnek fel. Lehet, hogy önök nem így gondolják, de én igen. Ugyanis az európai állampolgárok rendelkeznek a mozgás szabadsággal, élhetnek bárhol az EU-ban. És ha ez így van, akkor minden egyes állampolgár identitását el kell ismerni, függetlenül attól, hogy melyik, állam, melyik államban kíván élni. Az állampolgároknak tehát be kell tudniuk bizonyítani, hogy milyen a családi állapotuk, annak érdekében, hogy élvezhessék azokat a jogokat, amelyeket az adott ország állampolgárai. De a mozgásszabadság nem csak azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy mozgásszabadság létezik, el kell ismerni mindezt. Olyan alapszabadság ez, amire nagyon oda kell figyelnünk. Egy állampolgár családi állapota olyas valami, ami hordozható. Ez azt jelenti, hogy könnyen felismerhető kell, hogy legyen, hordozható kell, hogy legyen, és tiszteletbe kell tartani. Mégpedig anélkül, hogy óriási bürokráciát kellene leküzdeni ezért. Az állampolgároknak nem szabad vendégnek érezniük magukat egy másik tagállamban. Nem szabad úgy érezniük, hogy engedményeket kérnek. Nem szabad szégyelniük, hogy eltérnek a többiektől, hogy mások. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt az elismerést kivívjuk. Ha az állampolgárok egyik áll, tagállamból a másikba költöznek, jogi folytonosságot kell, hogy élvezzenek. Évente 15 ezer esetben a családi alapot bejegyzése során körülbelül egy harmadát érinti az eseteknek a határokon átnyúló költözködés. Úgyhogy ez elég nagy számokat takar. A hivatalos dokumentumok, bizonylatok ö, elismertetése, amelyeket Európában ö, alkalmazunk, nagyon fontosak. Ö, 80 ezer ilyen iroda van, ö, okmányiroda, amely ezzel foglalkozik. Ez viszont azt jelenti, hogy ö, ennyi helyen ö, ütközik az ember bürokráciába, ez pedig komplikálja az életét. A legegyszerűbb megoldás az, hogyha valaki egy ilyen irodába bekopog, akkor azt a, azzal találja szembe magát, hogy á, nem, ez lehetetlen. Pedig nem így kellene, hogy legyen. Nem kellene kiküzdeni eh, ezeket a jogokat. Jogunknak kellene lenni ahhoz, hogy ne kelljen leküzdeni ilyen óriási bürokráciákat. A családi állapotot igazoló dokumentumok fordítása olyanok számára, akik már eleve nehéz pénzügyi körülmények között élnek, eh, hiteles fordításokat megszerezni nagyon sok időbe is pénzbe kerül. Sok állampolgár számára ez már önmagában óriási akadály. Úgyhogy úgy éreztem, hogy megnyitó beszédemben el kellett mondanom azt, hogy mennyire fontos az az állampolgárok számára, hogy ez egyszerű legyen. Nyilván mindannyiunknak tudatában kell lennie annak, hogy miről van itt szó. Itt is vannak nyilván hiányosságok, nem csak a gazdagok és a szegények között, hanem a bürokrácia szintjén is. A dokumentumok átírása, a fénymásolatok esetében, hogyha valaki ugye másik tagállamba megy, és esetleg nem rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal, óriási akadályok tornyosulnak elétte. Mert sokszor megtagadják tőle azt is, hogy bizonyos dolgokhoz hozzáférjen. De miért kell állandóan egyre nehezebbé tenni mindenki életét? Miért olyan nehéz elismertetni az ember családi állapotát egy másik tagállamban, és megnehezíteni mindenki életét? Például egy családi név választása problematikus lehet bizonyos országokban, másokban viszont kettő is van belőle. Vannak olyanok, akik nem ismerik ezt el, és az embert arra kényszerítik, hogy ez egyiket válasszák. Vannak országok, amelyek elismerik a kettős állampolgárságot. Az egyik ö, ö, útlevélben az embernek egy családi neve van, a másikban kettő és így elég nehezen lehet azonosítani a személyeket, mert nem ugyanaz a nevük. Ebben az esetben bizonyos jogokat megtagadhatnak tőlük. Hát azért egy névhez már csak van joga az embernek, nem? Nem lehet az embernek joga saját magának lennie? Nem valami irodakukac fogja eldönteni, hogy az ember mit akar tenni az életével. Szerintem ez alapvetően fontos, és óriási különbségek vannak. Ott van például a házasságkötés esete. Nem beszélve az azonos neműek házasságáról, vagy a, az együttélésről. És ezek elismeréséről. Még egy csomó más terület is kapcsolódik a családjoghoz, ahol a tagállamokban eltérő jogszabályok léteznek, és ez nehézségeket okoz. Például a bizonylatok esetén. Itt elismerésre van szükség. És tehát, amikor eltérések vannak az egyes tagállamok jogszabályai között, akkor tulajdonképpen a mozgás szabadság elé gördítünk akadályokat. Az Európai Parlament foglalkozott ezzel a kérdéssel, felhívva a többi intézmény figyelmét, főleg a nemzeti intézmények figyelmét arra, hogy el kell hárítanunk azokat a gyakorlati akadályokat, amelyek a az állampolgárok elé tornyosulnak. 2009-ben a stokholmi programot fogadták el, amely olyan ö, rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek felhívják a tagállamok figyelmét arra, hogy az egész unióban a tiszteletbe kell tartani a polgárok jogait. Ide tartoznak a dokumentumok is, amelyek a családi állapotra vonatkoznak. Olyas valami ez, ami alapvetően fontos az európai jogi térség vonatkozásában a jogszellemében, tehát el kell ismerni a bizonylatokat, a szakképzettséget. Ezek rendkívül fontosak, nagyon fontosak azok a dokumentumok is, amelyek a családi állapotot ö, igazolják. Nem arról beszélünk, hogy most mindenütt ugyanolyan jogszabályok legyenek, itt arról van szó, hogy kölcsönös bizalomra és kölcsönös elismerésre van tehát szükség. Ha például nem föltétlenül ugyanazt teszi az egyik ország, mint a másik. Ez nem azt jelenti, hogy akadályoznia kell az állampolgárok szabad mozgását. Tehát el kell ismerni azt a jogot, hogy különböző fajta dokumentumokkal rendelkezhetnek az állampolgárok. Szerény szolgálja. Egyébként, mint a Stockholmi program végrehajtásának felelőse, az egyik feladatom az volt, hogy az állampolgárok elvárásainak megfelelését segítsem elő. Az EU állampolgárok 58%-a úgy érzi, hogy szükség van e, EU szerte intézkedésekre, amelyek elősegítik a különböző jogi eszközök elismerését, ami a családi állapotra vonatkozik. Az euróbarométer szerint legalábbis. De közös választ várnak az állampolgárok, hogy bárhova is menjenek, az állampolgároknak azonos jogaik lesznek. A nevük, az identitásuk, a személyazonosságuk, illetve ezek bizonyítása ö, terén. Hogy családjuk lehessen, hogy házasodhassanak. Tehát ezek alapvető jogak, amelyek területén az EU-nak az állampolgárokat kellene szolgálniuk. Ezt már ma délelőtt is hallottuk, és ez a célunk. A nemzeti önzés nem lehet akadálya ennek. Csak azért, mert az egyes nemzeti rendszerek eltérnek egymáshoz, egymástól. Ez nem gördíthet akadályt az mozgásszabadság elé. És nem is áshatja alá más országok jogsz, jogrendszerét. Az Európai Parlament tehát kölcsönös elismerésre szólítja fel a nemzeti parlamenteket. Összefogva a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament és a civil társadalom dialógust folytathat, hogy előrelépjen ezen a téren. Nos, ezzel szeretném megnyitni vitánkat, és szeretném szakértőinket üdvözölni. Az Európai Bizottság zöld könyvről fog beszámolni, ami a családi állapotról szól, Aztán a Nemzetközi Bizottság, amely a családi ö, állapottal foglalkozik, szintén képviselteti magát. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy 10 perc áll rendelkezésükre. Lagár professzorral kezdjük, Párizsból, a Párizs egy egyetem képviseletében, aki a családi állapotot bizonyító dokumentumok nyilvántartása, elismerése határokon átnyúló esetekben, a tagállamokban. Parancsoljon! Professzor úr. Köszönöm, elnök úr. Mint ahogy bevezetőben elmondta, az Európai Unió minden állampolgárának joga, a szabad mozgás, a szabad tartózkodás a tagállamok területén. Ez azt jelenti, hogy el is kell ismerni a családi állapotukat. Vagyis a különböző dokumentumokban leírtak alapján úgy kellene tudniuk mozogni ezeknek az állampolgároknak, hogy elvihesse ezeket az okmányokat magával, hogy ne kelljen ezeket megváltoztatgatni a határon túl. Pillanatilag nem így van. És az Európai Unió hiába kezdeményezett, hogy illetve nem is kezdeményezett, hogy megoldja a problémát. Ezzel szemben a Családi Állapoti Nemzetközi Bizottság a Strasburgi székhelyjel, amely egy kis szervezet, sokkal korlátozottabb anyagi és pénzügyi források segítségével megpróbálja ezeket az akadályokat elhárítani a családi állapotra vonatkozó okmányok terén. Következésképpen, ez lesz az én következtetésem, a két szervezet között együttműködése van szükség, hogy szervezetünk tevékenységéből profitálhasson az összes állampolgárunk. Nézzünk néhány részletet. Mit jelent az, hogy ilyen módon mozogni. Ez azt jelenti, hogy az állampolgár könnyen bebizonyíthatja azt, hogy mi a családi állapota, amikor gyakorolja ezt a mozgásszabadsághoz való jogát. Ez azt is jelenti, hogy ö, vagy ö, a, ö, az anyakönyvi ö, adatok alapján ö, tudja bizonyítani, amikor külföldre ö, utazik, ö, és ez nagyon fontos. Nézzük ezeket az eseteket. Egy tagállam állampolgára, amely egy másikba utazik, és ott meg akar nősülni, vagy házasodni, vagy be akarja illetni a gyerekét az iskolába, vagy karrierje végén ö, nyugdíjba kíván vonulni, be kell, hogy bizonyítsa, hogy mi a családi állapota. Tehát különböző okmányokra van szüksége, amelyek feltételezhetően ö, a származási országban kerültek ö, kitöltésre. Nos, itt ugye problémákba ütközik, és most először a fordításra szeretnék kitérni. Nyilvánvaló, hogy nem lehet a tartózkodási ország hatóságait arra kötelezni, hogy egy külföldi dokumentumot megértsenek, főleg, hogyha nem is ismerik a nyelvét, és nem is ismerik a formátumát se. Bizottságunk kidolgozott egy csomó megoldást, például a külföldre szóló ilyen jellegű okmányok kitöltésére, annak érdekében, hogy a célországban a hatóságok felismerhessék a külföldről származó okmányokat, legyen az, legyenek azok házassági, születési, halálozási anyakönyvi kivonatok. Az elképzelés az, hogy azonos formát öltsenek ezek az okmányok, hasonló többnyelvű ö, ö, nyomtatványok ö, formájában, amelyet könnyen felismernek a, a különböző hatóságok. A 16-os megállapodás, a 76-os megállapodás a leg fontosabb, mert 12 Európai Uniós ország a 20 aláíró közül fogadta el, és Reding asszony, biztos asszony célja az volt, hogy egyéni családi állapotot igazoló okmány szülessen, amelynek segítségével az Európai Uniós állampolgár bizonyíthatja, hogy milyen családi állapotban él. Ez is a mi elképzelésünk volt néhány évvel ezelőtt, és érdemes ennek lehetőségeit kiaknázni, de hát a végrehajtás terén azért elég nehézségekbe ütköz, ne, elég sok nehézségbe ütközik, mert ugye el kell ismerni ezeket az okmányokat, és talán nem kellene túl sok mindent belevenni ebbe az okmányba, hogy ezek az okmányok végül is ne ilyen hosszú, lélegzetű dokumentumokra hasonlítsanak, amelynek a részleteit minden alkalommal elő kell, mindenki elé kell tárni. Tehát Nagyon fontos, hogy az érintett megkaphassa ezt az okmányt, ez volt a második elvárás. Ha valaki született egy tagállamban, és egy másik tagállamban ismeri el az apja, és aztán a harmadik országban megnősül, vagy férhez megy, és egy negyedik államban elválik. Minden egyes tagállamban egy okmány születik ezek konstatálására. De az érdekeltnek be kell bizonyítania az összes ilyen jellegű ö, családi állapotát, és az állampolgárok élete nyilván egyszerűbb lenne, hogyha mindez a származási országban kerülne dokumentálásra és nyilvántartásra. Pillanatilag ez nem így van, de ö, több egyezmény keretén belül próbáltuk ezt elérni. Az elképzelés az lenne, hogy ha például egy házassági anyakönyvi kivonat, halálozási anyakönyvi kivonat születik, egy másik tagállambeli kollégájához forduljon, például ott, ahol született az érintett, mégpedig hivatalos formában, azért, hogy a kiállított okmányt egy másik tagállamban is elismerje a célország hatósága, ezért nyilván azonos ö, nyomtatványokat szerettünk volna bevezetni. Nyilván egyszerűbb elmagyarázni az elképzelést, mint végrehajtani. Összetett a probléma, tudni kell azt, hogy milyen jellegű információkat kellene továbbítani, ö, a célországban melyek az a, ha, melyik az a hatóság, ahova ezt küldeni, mert ez változhat országonként, milyen információt kellene továbbítani. De mindez végül is lehetséges lenne, és ugye le kell zárni a tárgyalásokat. A nyilvántartás aktualizálására csak akkor kerülhetne sor, hogyha az átadott információra vonatkozó állapotot elismerik a célállamban. Az utolsó dolog, amit tanulmányoznom kell, a különböző helyzetek, okmányok elismerése, amelyek külföldön alakultak ki. Egy állampolgár például letelepszik egy másik országban, nem a származási országában, nála vannak a dokumentumai, az okmányai, ezt el kell ismerni. De ami még fontosabb az állampolgár számára, az nem más, mint az, hogy azok az események, amelyek megfelelnek a dokumentumokban találhatóaknak, a házasságkötés, az elvállás, az elismerés, a bejegyzett ö, partneri kapcsolat, élettársi kapcsolat elismerő legyen abban az országban, ahova letelepedett. Ezen a téren nem kell ismerni, hogy az Európai Unió már ö, utat mutatott ö, a vállások elismerése terén. Ö, nyilván erről már nagyon sokat beszéltünk a Brüsszel 2-ben, amely lehetővé teszi ö, ezt a kölcsönös elismerést. Ezen kívül ott van az európai állampolgárság kérdése a Gunkin Pol esetben, ahol például egy gyermek nevéről volt szó, egy másik országban határozták ezt meg, ahol született, de aztán elköltözött egy másikba, de hát azért van még tennivalónk bőven. És a nehézség annak tudható be, hogy általánosságban az államok nem fogadják el azt, hogy egy külföldön kialakult helyzetet elismerjenek, abban az esetben, hogyha illetve csak akkor fogadják el, ha az állam ö, nemzetközi magánjogi ö, rendelkezései ezt elismerik. Ezért van az, hogy nagyon sok esetben elutasítási döntés született. A legutóbbi megállapodásokban például a, a szexuális ö, ö, beállítottság ö, ö, megváltoztatása esetén volt olyan, hogy elismertek ilyesmit a nem választás terén. Nagyon nehéz az okmányokat ide-oda küldeni, ez a konst ezt a következtetést vontuk le, és bizonyos kialakult helyzeteket a családi állapot vonatkozásában nem fogadnak el. Ennek orvoslására a, a bizottságunk tapasztalataihoz lehetne fordulni, mégpedig három módon. Először is az uniónak a lehető legjobb egyezményhez kellene fordulni, amelyet kötöttünk, és új eszközt kellene belőle a közösségi eszközt. Technikai szempontból ez persze kivitelezhető. A nehézség azonban a végrehajtásban jelentkezik. Egy másik megoldás, ajánlani kellene a tagállamoknak, hogy ratifikáljanak bizonyos egyezményeket, amelyeket bizottságunk kötött, és itt most a 16-osra gondolok pont, amiről már beszéltem, a több nyelvű ö, okmányok kibocsátása esetén, vagy pedig ö, a bejegyzett ö, élettársi ö, m, mm, együttélési forma elismerése terén. Az uniónak részt kellene vennie tehát a bizottságunk által folytatott tárgyalásokban, és pillanatnyilag a regionális gazdasági ö, ö, szervezetek nem vehetnek ebben részt, de elvileg semmi nem ö, ellenzi, hogy ez a most folyó tárgyalások során lehetővé váljon. Nagyon büszke vagyok arra, hogy kilenc évig ennél a szervezetnél dolgozhattam. Nem hiszem, hogy privilegizálni kellene bármelyik lehetőséget is, de jó lenne talán elgondolkodni azon, hogy hogy lehetne a legoptimálisabban kombinálni őket állampolgáraink jóléte céljából. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie, professzor Lagarde. Oh. Köszönöm szépen Lagarde professzor úr előadását. És most pedig megadom a szót Chantal Nast-nak aki a Családi Állapot Nemzetközi Bizottságának igazgatója. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenben meg fogom ismételni azt, amit Paul Lagártól hallottunk. Egy-két percben először a Családi Állapot Nemzetközi Bizottságának munkájáról fogok szólni. Széles körű munka ez, és szinte lehetetlen a küldetése. A nevek regisztrálása olyan téma, amelyben a CEC e is nagyon sokat dolgozott, nagyon sokat foglalkozott, és ez hozzátartozik a mai témánkhoz. Azonban a kihívásokról is szólni kell, és erről, erre szeretnék központosítani. Nem teljes körben fogok szólni erről az intézetről, hiszen Lagarde úr ezt már megtette, hanem inkább az írásos szövegekre fogok utalni, amelyet megtalálnak a dokumentumok között. Ez teljes körű információt ad, és utal az általam kifejtett témakörökre is. Nagy kategóriákban a családi állapot harmonizálásáról, illetve a külföldi állapotokról szól ez az intézmény, és az információ cseréről a családi állapot tekintetében, valamint az okiratok külföldre juttatásáról. Ezek azok a területek, amelyekről szólni szeretnék a mai napon. Nagyon fontos lenne az, hogy egységesek legyenek a jogszabályok. Amikor valaki külföldön él, és a családi állapotot igazoló dokumentumra van szükség, akkor ezt a nemzeti hatóságoktól kapja meg. Ezt a kivonatot el kell fogadni a lakhely szerinti államban is, mindenféle komplikáció nélkül. Így szabadon mozoghat ez az ember, és ezzel együtt a családi állapotot igazoló dokumentumoknak is szabadon kell mozgogniuk, szabadon kell áramolniuk. Ez nem csak egy megerősítése ezeknek a dokumentumoknak, azért, mert alapvetően már mintegy száz éve létezik, létezik ez a kérdés. A családi okiratok kiadása illetve annak külföldön történő megértése, elfogadása nemzetközi egyezmények keretében történik. Azonban minden esetben, és ez rendkívül fontos, az, hogy hiteles fordításra van szükség, illetve más hasonló formalitásokat kell követni, így ez az okirat külföldön is elfogadhatóvá válik. A többnyelvű ö, dokumentumokról szól a negyedik függelék, és látható, hogy ez egy fordítási, fordítási rendszert ír elő rektoverso formában, amelyet elfogadnak a külföldi hatóságok is. Amikor túl sok nyelvről van szó, ebben az esetben a CLC egy új rendszert hozott létre a többnyelvű rendszer fölváltására. Az írásos dokumentumok tekintetében van egy, egy formanyomtatvány, amelyet a CEC hozott létre a nemzetközi kapcsolatok elősegítésére. Ebben a legfontosabb modell az, amiről már Lagarde úr is beszélt, ez a 16-os egyezmény, amelyet 76-ban írtak alá Bécsben. És mai napig is érvényben van 20 aláíró tagállam, tagállam van ebben az egyezményben. Ez a családi állapotra vonatkozó okiratokat tartalmazza, illetve ezeket szabályozza. Többnyelvű okiratokról szól a 20-as egyezmény, amelyet 1980-ban írtak alá, és ez a külföldi házasság kötés bejegyzését is lehetővé teszi. Ez 1980 óta van életben, és mintegy tíz ország alkalmaz ilyen tanúsítmányt a függelékben levő szókincset felülvizsgálják a nemzetközi jogalkotók, például az ugyanaz, ugyanolyan neműek között, közötti házasságkötés esetében. Példákat találhatunk ebben az anyagban, például a 17-es egyezmény. Van egy olyan egyezmény, amely 1977-ben lépett életbe, ez egy általánosabb jellegű egyezmény, és minden családi állapotot igazoló okiratra vonatkozik, illetve a fizikai személyek családi állapotára, nemzetiségére, lakhelyére, és minden hasonló okirat, amely a házasságkötéssel és a családi állapottal kapcsolatos. Ez az egyezmény egy ellenőrző, ellenőrző mechanizmust is bevezet, és itt is többnyelvű formanyomtatván alapján járnak el. Most pedig szeretnék áttérni a második gondolatra. Ez egy elektronikus platform kialakítása. Nagyon sokat beszéltünk már erről, ez természetesen elsősorban a pénzforrásokról szól, ambiciózus projekt ez. Alapvető gondolata az, hogy a legfrissebb technológiát alkalmazzuk a közö okiratok áramlása kérdésében. Logikusan követjük a CLC munkáját, megpróbáljuk segíteni az állampolgárok és a családok életét Európában, illetve Európa határain kívül is. Elektronikus formában történik az, az okiratok kialakítása. 2008 óta teszteljük azt, ami eddig csak elmélet volt. A prototípus 2009 márciusában sikert aratott, és időközben Európai Uniós finanszírozást is kapott ez a projekt. A nemzetközi igazságszolgáltatási program keretén belül. Az elektronikus platform kialakult időközben, pontosították, kifejlesztették a kezdeti alapokat, a kezdeti platformot csak az, az ICCS egyezmény függelékeinek értelmében használták, azonban ki lehet ezt terjeszteni a kétoldalú megállapodásokra, az azonkon belül történő eszmecserére, illetve a nemzeti hatóságok közötti párbeszédre is. Nem mindenkinek kell így egy új platformot létrehozni, hogyha eddig még nem rendelkezik kell. Jó pár kritériumot figyelembe vettek, egyszerű legyen, biztos legyen, és a fenntartási költségek, a hozzáférési költségek minimálisak legyenek. Az ötös függelék tartalmaz képeket, illetve elképzeléseket arra vonatkozóan, hogy ez hogyan működhet. Ezt megtalált, megtalálják az ICCS weboldalán. Nézzük, hogy melyek a legfontosabb tulajdonságai. A hatóságok, illetve a tisztviselők hozzáférhetnek az adatokhoz, és nagyon könnyű hozzájutni az elektronikus platformhoz. Egyszerűen internetre van szükség, illetve egy keresőprogramra, megfelelő digitális dekóderre, Mindegyik felhasználó egy standard elektronikus kommunikációs módszert alkalmaz, amelyet általában is alkalmaz. És a küldő egy üzenetet tesz rá a platformra, amit csak az az ember tud lehívni, aki a címzetje ennek az üzenetnek. Általában papírformában használták az emberek ezeket az ok- okiratokat, most már PDF-ben lehet hozzáférni, és az ilyen adatokat bele lehet illeszteni egy nemzeti adatbázisba, és frissíteni lehet, hogyha a nemzeti hatóságok úgy kívánják. Tehát fordítás, legalizálás, formalitás, ezek nagymértékben akadályozhatják a köziratok szabad mozgását, illetve az információ mozgását a különböző államok között. Ez pedig jelentősen érintheti a családok mindennapi életét, illetve a családi állapottal foglalkozó hatóságok munkáját. Az általam leírtak nagymértékben fölgyorsították az eljárásokat, illetve hozzájárultak ahhoz, hogy az embereknek ne kelljen nagyon sok időt és pénzt arra szánniuk, hogy hozzáférjenek az okiratokhoz. Az elektronikus információcsere javítja a közokiratok áramlását, mozgását, illetve csökkenti az adminisztráció, adminisztrációs költségeket, segíti a nemzeti hatóságok közötti információt, és fölgyorsítja az egész eljárást a felhasználók számára. A platform segít abban, hogy a közokiratok biztonságosabban mozoghassanak, áramolhassanak a tagállamok között, és így megpróbálják elhárítani a csalás lehetőségét is. Természetesen ez egy egyre nagyobb veszély, amivel számolni kell. Természetesen még pontosítani kell ezt a projektet, finom hangolásra van szükség. A tagállamok támogatnak ebben, és ez létfontosságú, és fontos az is, hogy megfelelő jogi biztosítékok szülessenek. Azt hiszem, hogy amit elmondtam, az egy nyitott eszközként fogható fel, annak tekinthető, más szóval bármelyik tagállam, még olyan tagállam is, amely nem, nem részese az ICCS-nek, kapcsolódhat ehhez a rendszerhez, és kialka, kihasználhatja az elektronikus platformot. Köszönöm. Köszönjük szépen. Megadjuk a szót ezzel az Európai Bizottság képviselőjének. Szála Szászta majdnem asszony képviseli az Európai Bizottságot. A, a, a polgárjogi ügyekben történő igazságügyi együttműködés és a zöld könyv a családi állapotról az, ami a témája hozzászólásnak. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Tisztelt képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselői, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy örömmel szolgál, hogy itt lehetek, és a bizottság elképzeléseit mutathatom be az elkövetkezendő zöld könyvről. a családi állapot kölcsönös elismerésének a dokumentumairól. Ez a zöld könyv a közeljövőben fogjuk, fogják, kerül elfogadásra decemberben, és most azt fogom elmondani, hogy körülbelül jelenleg mi a, szánd, mi a szándékunk. Persze az elfogadásról lehet, az elfogadáskor lehet ezt csak megerősíteni. Elképzelhető, hogy ismétlésülőbe fogok bocsátkozni, és nyilván ma már nagyon sok mindent hallhattunk. Kérem, hogy maradjanak velem. Két részre hoztak a prezentáció. Először a jelenlegi helyzetet mutatom be, majd utána a jövendőbeli konzultáció tartalmát. Először is miért? Tehát miért tesz lépéseket az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a, konzultát, a konzultációt megnyissa a tekintetben, hogy a közokiratok és családi állapotra vonatkozó iratok kölcsönös elismerését erősítse. Az európai polgárok mobilitása ma már realitásá vált, és a polgári jogok eh, is eh, megerősítik ezt. Körülbelül 12 millió ember van az Európai Unióban, aki dolgozik vagy tanul egy másik tagállamban, mint a saját nemzeti tagállama. Ugyanakkor az európai polgárok napi szinten találkoznak különböző akadályokkal, amelyek a közokiratokra vonatkoznak, amikor is az európai jogaikat érvényesítik. Ezt egy bizottság jelentés húzta alá, amely 2010-ben az európai polgárokkal foglalkozott. Azt is megerősítette ez a tanulmány az Rométernek a legutóbbi kiadása, októberben, 2010-es októberi kiadása is megerősítette ezt. Az eredmények alapján az európai polgárok háromnegyede támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek megkönnyítik a közokiratok áramlását az egyes tagállamok között. A bizottság már korábban is tanulmányokat adott megbízásba annak érdekében, hogy azonosítsuk ezeket a problémákat. Egyik a hivatalos iratoknak az elfogadása, a másik pedig a, ezeknek a, a, a terjedés az Európai Uniós tagállamok között. Mindegyik egyébként megtalálható az Európai Bizottság weboldalán. Ennek a nehéz helyzetnek a forrása többek között az, hogy a állampolgárnak be kell nyújtania bizonyos hivatalos iratokat családi állapotáról, az egyes tagállamok hatóságainak annak érdekében, hogy valamilyen jogával élhessen. Ezek lehetnek bármilyen közjegyzői, közjegyzői okiratok, közokiratok, hivatalos iratok, bírósági határozat, bármi. A polgárok tehát nehézségekkel találkoznak azért, mert ezeket a dokumentumokat nem mindig fogadják el az adott tagállam hatóságai, anélkül, hogy külön bizonyos bürokratikus folyamatokat végig csináljanak, például hitelesítés, illetve aposzti alkalmazása. Sok esetben konkrét kérdéseket tesznek fel a, a polgárok. Például kik az illetékes hatóságok, akik, akiktől a hitelesítést kérhetem? Személyesen kell oda mennem? Mennyibe fog ez nekem kerülni? Illetve ezek a formalitások mennyi időt vesznek igénybe? Holnapra már szükségem van a papírokra, megkaphatom holnapra, vagy kell fordítás? Ezek persze kisebb kérdések, de rendkívül sok frusztrációt és irritációt okozhatnak az európai polgároknak. Persze nem mernek bíróság elé ezekkel a kérdéseikkel, viszont ez a fajta bizonytalanság, frusztráció és irritáció nem feltétlenül áll összhangban az, a polgárok Európája kitűzés megvalósításához. Amikor a csári állapotról szóló dokumentumokról beszélünk, akkor egy további kérdés vetődik fel. Mégpedig az, a, azoknak a hatásainak, illetve a jogi hatásainak az elismerése. Ugyanis ezek a dokumentumok, amelyeket az adott tagállam hivatalos hatóságai adnak ki, a születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, és halál, halálozási anyakönyvi kivonat. Mint tudjuk, ezek, ezek nem feltétlenül vannak hatással egy másik tagállamban. Viszont minden tagállamnak megvannak a saját szabályai, a saját nemzet, nemzetközi magánjogi szabályai, eljárás folyamat, eljárási szabályai, stb. stb. stb. Például az apaság egyik tagállamban, hogyha az egy adott dokumentum bizonyítja, azt lehet, hogy egy másik tagállamban nem ismerik el. Azért, mert a nemzeti alkalmazandó jog, illetve szabályok nem ugyanazok. Tehát ahhoz, hogy ezeket a nehézségeket kezelni tudjuk, és hogy az Európai Uniós polgárok jogá, jogait hatékonyabbá tegyük, ennek érdekében bocsátjuk ki ezt a zöld könyvet. Két dolgot fedünk le itt, egyik, a, egyik a, ezeknek a köz, a hivatalos iratoknak a, a, terjed, a terjedése, forgalma, illetve a elis, ezeknek a kölcsönös elismerése. Azért fedjük le mind a két témát, mert hosszú, hosszabb távon, a jövőben, mint ahogy ezt a Stockholmi akcióterven is megfogalmazták, a bizottság bizottságnak figyelme kell vennie két jogszabály jogalkotási javaslatnak a, a kialakítását, és ezek pedig a, a dokumentumok szabad áramlására vonatkozik, és fel kell függeszteni a hitelesítést vagy az aposzti alkalmazását az ilyen dokumentumok esetében. Tehát ahhoz, hogy két típusú jogalkotási javaslatot ki tudjunk alakítani, ahhoz mind a két témát le kell fednünk. itt vegyük figyelembe az első kérdést, ez pedig a hivatalos iratoknak a szabad áramlását. Ezek a dokumentumok, amelyek bizonyos tényeket tanúsítanak, bizonyítanak, és amelyeket a polgároknak be kell mutatniuk az egyes hivatalok előtt, ezekkel kapcsolatban sokszor a, a, a hivatalok a, hitelesítetni akarják, illetve apostét akarnak rárakatni. Persze ez érthető, hiszen nyilván be kell bizonyítani, hogy az adott dokumentum az, az valós és, és eredeti. Ezzel a visszaéléseket például meg lehet akadályozni. Viszont ezután, az aposztiljával tanúsítás után egy másik tagállamban már be lehet mutatni ezt a dokumentumot. Viszont a formalitások gyakorlatban komoly terhet jelentenek a polgároknak, és időbe és pénzbe is kerül. Amikor az Európai Unióban arról beszélünk, hogy növekszik a kölcsönös bizalom az igazságszolgáltatás terén, a bizottság azt gondolja, hogy csökkenteni kellene az összes hivatalos iratra vonatkozó apostíly és hitelesítési kötelezettséget. Ez lesz benne a zöld könyvben. A zöld könyvben. És ez a fajta megszüntetés is lesz témája azoknak a konzultációknak, amelyeket a hivatalos szervekkel fogunk folytatni. A fordítás kérdésének megoldására, illetve ennek a csökkentésére standardizált nyomtatványokat javasol, javasolhatnánk, és hallottunk ma már ugye erre vonatkozóan nemzetközi tapasztalatokat ezekről a standardizált űrlapokról. Ami pedig a kölcsönös elismerését illeti ezeknek a családi állapotra vonatkozó dokumentumoknak, az szintén nagyon fontos. Fontos tudni, hogy egy másik tagállamban kialakított családi állapotot elismernek-e a, e, a fogadó tagállamban, vagy nem. Ma a családi állapot egyik aspektusát ismerik el, ez pedig a vál, az elvált státusz. Akkor pedig, hogyha a Brüsszel 2 BIS rendelet eh, keretében eh, vált-e valaki. Hogyha valaki Görögországban elvált, akkor Spanyolországban is elváltnak számít, és újra házasodhat. Ez jelen pillanatban az Európai Unióban eh, szabadon terjed. Az is kérdés, hogy van-e már olyan családi állapot, amely ugyanígy szabadon mozoghatna, például élettárs közösség, ügyért közösség, a név, változtatás, és a többi, és a többi. Az egyes tagállamoknak a jogrendszere történelmi, kulturális, nyelvi jogokra vezethető vissza. És érthetően ezek persze különböző szabályokat követelnek, többek között például a névadásban. Viszont az olyan tagállamokban, ahol nem regisztrálhatja valaki ugyanazt a nevét, mint, mint az eredeti tagállamában, az, az problémát jelent. Vagy akár az egyes, vagy hogy különböző tagállamokban más-más neve van valakinek. Ez pedig különösen nem elfogadható, hiszen mindenkinek, meg, mindenkinek mm, a saját identitásához jóval van, és ezt megtartatja az a ICCS ben, az ICCS, illetve ezen túlmenően is számos mm, nemzetközi megegyezés és megállapodás létezik, azonban ezek nem, nem oldották meg a helyzetet. Viszont természetesen az uniónak profitálnia kell abból, hogy az ICCS dolgozik aktívan ezen a területen és tevékenykedik, Természetesen bennünket nagyon érdekelnek az ICC-s kísérleti projektjei. Úgyhogy a kihívásunk az az, hogy olyan utakat keressünk, amelyek a, a családi állapotról szóló dokumentumok elismerésére vonatkoznak, és éppen ezért is bocsátjuk ki a zöld könyvet, és ezek a kérdések lesznek benne. A bizottságban egyelőre folyamat elején vagyunk, az érintettek véleménye minden részről érdekel bennünket, és nagyon fogjuk értékelni az önök által adott válaszokat a konzultációra, amelyek április közepén lesznek majd véglegesek. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy, hogy megszervezték ezt a mai napot, a bizottsághoz visszük a visszajelzéseket az összes témával kapcsolatban. Ide tartozik, a, ide tartozik a családi állapot is. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a bizottsági képviselőnek. Amit elmondott a konzultációval kapcsolatban, nagyon érdekes volt. És egy kis vitánk, ö, időnk is van még, hogy vitázzunk. A nemzeti parlamentek részéről is szerettünk volna még hozzászólásokat hallani, nem muszáj feltétlenül Európai Unió parlamenti képviselőknek lenniük, de most azt kérdezem, hogy van-e valaki, aki kíván hozzászólni. Ja. Igen. Én mint, nem mint európai parlamenti képviselő szeretnék beszélni, hanem mint német közjegyző. És sok nehézségről tudok beszámolni a családi állapotra vonatkozó okiratokban. És ez különösen akkor fontos, hogyha például valaki szerződést akar kötni, lehet ezt teletre szerződés, vagy akár egy öröklési szerződés, bármilyen szerződés esetében először is az alapfeltétel az az, hogy a családi állapotot bizonyítani kell. És persze ez különösen sajnálatos, hogyha a bizonyíték, vagy az elismerés, vagy az az időkeret, ameddig várni kell arra, hogy ez ez, az, ez meglegyen ez a dokumentum, bár persze tudjuk, hogy Németország rendkívül bürokratikus ország ilyen, tempó, ilyen tekintetben. Ez nagyon sokáig tarthat. Annak itt tehát ott esetben egy, egy szerződés évekig lebeg a levegőben, és nem érvényes azért, mert valakinek nincs a családi állapotát bizonyító okirata. Még sajnálatosabb ez akkor, hogyha valaki Európán kívülre megy, Kanadába, USA-ba, ahol szintén nagyon sok tehát nagyon sok német állampolgár kötött üzletet, és, megprób- és nincsenek meg ezek a, ezek a dokumentumai, akkor nagyon sokáig kell várniuk erre. Úgyhogy nagyon, nagyon üdvözlöm, aktívan üdvözlöm ezt a, ezt a szándékot, és ezt az ICCS nevű intézményt nem is ismertem, úgyhogy ö, ö, utána fogok ennek járni. És hát azért nekünk, különösen európai parlamenti képviselőként meg kellene próbálnunk az egyes ügyvédi kamaráknak, jogi kamaráknak, stb. stb. ezt jelezni, hogy ez, ebbe az konzultációs folyamatba lépjenek bele, vegyenek részt, erre a kérdése felépne a figyelmet, és természetesen persze az, ezeknek az üzleteknek a lebonyolításában részevő emberek számára is. Még lesz zehebb lesz a dolog, vagy lehet a dolog akkor, hogyha Európa, Európán kívüli országokról beszélünk, Úgyhogy ilyen tekintetben üdvözölném, hogyha valamilyen megegyezésre tudnánk jutni, és hogyha például olyan országok, mint az USA, Kanada, Izrael, Ausztrália, tehát azok az országok, amelyekkel azért mi kapcsolatban vagyunk, őket is belevennénk, egyszerűen csak azért, hogy egyszerűbb legyen a szerződéskötés. Köszönöm szépen. Grazie, grazie dell'intervento. Köszönöm szépen a hozzászólást. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Ecco, prego. Parancsoljon, parancsoljon! Land eh, Köszönjük szépen, köszönöm szépen, eh, elnök úr. Nálunk is van egy országos eh, bizottság, amely a családjállapottal foglalkozik, nemzeti szinten biztosít ezt tanácsadást. Nem tudom, hogy esetleg a bizottság szeretne ezzel a holland hatósággal vagy intézménnyel kapcsolatban lépni. Az Európai Bizottság kíván válaszolnia az érdeklődésre? Parancsoljon. Je peux répondre. Én azt válaszolhatom a képviselőasszonynak, hogy igen, valamilyen különleges a munkamódszerünk, mert amikor egy állam tagállammá válik, egy úgynevezett nemzeti egységet hoz részre, létre saját területén, a legkompetensebb szakértőkből, azon területről, amely minket érdekel. Miniszterek, általában a bel vagy igazságügyminiszter érintett a családi állapot vonatkozásában, illetve a külügyminiszter képviseletében is van ott valaki. Tehát a két szervezetnek van a holland bizottsága kapcsolata. Nagyon sok tag egy bizonyos időpillanatban az egyes nemzeti szervezeteknek volt a tagja. Elnök, köszönöm szépen, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehettem a mai napi munkában, hiszen Berlinger úr, elnök úr, fantasztikus képviselője az olasz köztársaságnak. El kell mondanom önnek, hogy csodálói vagyunk, ami az okmányok mozgását illeti. Vannak megoldandó problémák. Ugyanis az Európai Unióban mozgó nyilvános okiratok értékelendők. A jövőben milyen értéket képviselnek? Ezzel kapcsolatban legkisebb kétel sem merülhet fel. Ez azt jelenti, hogy az unión belül megfelelő eljárást kell létrehozni, vagy feltételeket teremteni a hiteles dokumentumok számára, amelyek nek bizonyítaniuk kell tudnia a tartalmukat. Ezeket a dokumentumokat az illetékes személyek töltötték ki, és szerintem ez nagyon fontos téma. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Parancsoljon. Láttam egy másik kezet is. Thank you so much. Nagyon köszönöm. A rendkívül érdekes és információval teli vitáért. Nagyon érdekes volt. Volna egy kérdésem. A családi állapotot bizonyító dokumentumokra szeretnék rákérdezni. Ez a a házasságokra is vonatkozik? A házassági ö, anyakönyvi ö, kivonatra? Ez ugye polgári jog alá tartozik. Mi a helyzet az azonos neműek ö, házasságkötése vonatkozásában? Mi a helyzet olyan tagállamok ö, esetében, ahol csak két neműeket ismernek el? A 81-es cikk 3-as bekezdésére szeretnék utalni, erről egy kicsit részletesebb magyarázatot kapni. Köszönöm. Köszönöm szépen, itt jobbra tőlem van valaki, aki nyilván válaszolni szeretne erre a kérdésre. Tessék, parancsoljon, asszonyom! Nem tudom, hogy jól értettem-e a fordítást. Mindenesetre a Második részt értettem, nevezetesen vannak-e dokumentumok, amelyek figyelembe veszik a különböző terminológiát eh, az azonos neműek házassága esetén. Azt hiszem, erről volt szó. Én röviden elmondtam és gyorsan, eh, de mivel nincs időnk a részletekre kitérni, hogy pontosan azzal foglalkozunk most, hogy aktualizáljuk azokat a dokumentumokat, amelyeket most már 30 éve alkalmazunk, pontosan azért, hogy a megfelelő terminológiát is alkalmazhassuk az egyes nemzetek vonatkozásában, ahol azonos ö, neműek házasságkötésére ö, kerülne sor. Nem könnyű, meg kell, hogy mondjam önöknek, mert először is terminológiai problémákkal kell szembenéznünk. Egyszerűen nem lehet semleges te- terminológiát találni minden nyelvben. Ö, vannak olyan nyelvek, ahol csak vagy férj-feleség létezik, nem házastárs. A nyelvi problémán túl azonban van politikai jellegű színezete is a problémának. Vannak olyan országok, amelyek ezt az intézményt nem ismerik, és még hallani se akarnak róla, még akkor sem, ha csak egyszerűen szavakról van szó egy egyszerű nyomtatványon. Úgyhogy már egy ideje azért foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, sőt, még azt mondanám, hogy jó régóta is, de úgy tűnik, hogy még azok az államok, amelyek eddig vonakodtak bármilyen terminológia használatától, amely ezekre a személyekre vonatkozna, talán készek többnyelvű modellek elfogadására, mondjuk a halál a halálozási vagy a házassági anyakönyvi kivonatok vonatkozásában. Voltak olyanok, akik viszont ragaszkodtak a régi dolgokhoz voltak ugye régi nyomtatványok, ahol apa, anya, férj, feleség szerepet, mert akkoriban el sem lehetett képzelni azt, hogy 30 vagy 40 évvel később lesznek olyan államok, és egyre többen vannak, akik egyszerűen nem utalnak már a nemre a házasságkötés során. Úgyhogy most már kezdjük megtalálni a megoldást, ez pedig nem más lenne, mint az, hogy ki kell pipálni bizonyos rubrikákat a nem esetén. Már csak a tagállamoknak kell elfogadniuk, és aztán egy új egyezményben testet kell öltenie ennek. És persze ratifikálni is kell a nemzeti parlamenteknek ezt az egyezményt. Úgyhogy hosszas vita után megtaláltuk a megoldást, amely lehetővé tenni ennek a problémának a rendezését, de utána szükség van a ratifikációra. És mint ezen szervezet képviselője, el kell, hogy mondjam, hogy nagy hátrányban vagyunk az Európai Uniós szomszédunkkal szemben. Nekünk meg kell várnunk az államok ratifikációját, az gyönyörű eszközök vonatkozásában, amelyeket létrehozunk, és amelyek a problémákat megoldhatnák. Vannak még olyanok is, amelyekre én nem tértem ki, de mások igen. onnan asszony is a név, ami óriási probléma Európában. Van egy egyezmény, amely sajnos nem tudott olyan messzire menni, mint ahogy szeretük volna a főtitkárságon, ugyanis bizonyos államok ellen állásába ütköztünk. Az név elismerése már kicsit aktualitását vesztette, mert ott úgy tűnik születtek megoldások, de vannak más egyezmények, amelyeket még pontosítani kell, például a partneri kapcsolatok elismerése, ami megint csak nem volt nagyon egyszerű, egy állam aláírta, kettő ratifikálta. Pillanatnyilag Spanyolország, Portugália. Ami az egyetlen ország Portugália, amelyik aláírta. Úgyhogy Sajnos nem tudunk olyan irányelvet létrehozni, amely a többi államra nézve kötelező lesz. Köszönöm szépen. Ami a bizottságot illeti, még hozzá szeretnék tenni valamit, mert úgy értettem, hogy minket is érintett a kérdés a házassági anyakönyvi kivonatok vonatkozásában, mert ezek közokiratok. Ott vannak ugye a, a születési anyakönyvi kivonatok, a születésanyakönyvi kivonatok, a vállási dokumentumok, ezek is mind azok. A házassági törvények a családjoghoz tartoznak, ezek nemzeti kompetenciák. Úgyhogy szándékunk szerint uniós szabályok nem szabályozzák. Pillanatnyilag nincsenek ilyen szabályok uniós szinten, az általános szabad mozgást biztosítón kívül, illetve a házassági dokumentum elismerésén kívül, amelynek értelmében el kell ismerni a mozgásszabadsághoz való jogot, hogyha erről az alapjogról beszélünk. Úgyhogy ami minket illet, ez a jelenlegi helyzet. A jövőben minden közokiratot megvizsgálunk, illetve a családi állapotra vonatkozó dokumentumot megvizsgálunk, azzal a célral, hogy mely kezdeményezések hatája alá tartoznak. Nyilván várjuk a véleményeket ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen! sono altri interventi? Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni, kérdez az elnök úr? Non ci sono. Nincs. Io vorrei prima di tutto ringraziare... Én viszont szeretnék köszönetet mindenkinek, aki hozzászólt a mai napi vitához. A vita nyilván az előző szekciókban is, de ebben a témában is rendkívül aktuális témákkal foglalkoztak az Unióban. És speciális területekkel. Úgy gondolom, hogy ez teljesen igaz. Ugyanis a tény az, hogy közös problémánk van, a családi állapot vonatkozásában, ez igenis része az európai állampolgárságnak. Szeretnék köszönetet mondani előadóinknak, akik nagyon sok információval gazdagítottak minket. Szeretnék köszönetet mondani nyilvánvalóan a bizottságnak is. A zöld könyvér, a konzultációért, illetve mindenféle aspektus felvetésért. Nagyon remélem, hogy a bizottság majd kezdeményez jogalkotói síkon is. Úgyhogy annyit mondhatok, hogy ebből a vitából is kitűnt, hogy nem ugorálhatunk előre azzal az elképzeléssel, hogy csak egyetlen egy dokumentum, egyetlen egy megoldás születik majd Európa számára. Mindannyiunknak megvannak a nemzeti hagyományai, rendszerei Európában, és ezeket a hagyományokat meg kell őrizni. és ezért a nemzetállamok kompetenciájába tartoznak. Nyilván az Európai Uniónak ezt szem előtt kell tartani, a tiszteletbe kell tartani a civil társadalmat. Szükség van azonban megoldásra, és szakértőink megerősítették ezt a véleményt, mert Nem csak egy valaki elképzelése volt ez a szervezet, ennek a szervezetnek a létrehozása, hanem több tag állam képviselőjé. És ennek igenis van hatása a fejleményekre, mert európai és nem európai államok is rámutattak már arra, hogy a családi állapot, illetve ennek közös alapon való kezelése olyas valami, amire mindannyiunknak törekednie kellene. Aztán persze a modern technológia alkalmazása is fontos, hiszen mindannyian emlékszünk arra, hogy a levéltárakban milyen dokumentumok vannak, illetve milyen okmányok láthatók. Ezért. Fontos a családi állapot aktuális bejegyzése. Régen ezt a ö, templomok látták el, mint szerepet, de hát a közös piac és a mozgásszabadság egyik előnye ez. Mármint, hogy közösen megoldjuk ezeket a problémákat. De nagyon oda kell figyelnünk az eddig megszületett egyezményekre, mert olyas amire van szükségünk, ami gazdaggá tesz minket, és a stokholmi programból születő családi állapot bizonyításának megoldása nagyon fontos. Van egy személyes történetem is, amit el szeretnék mondani önöknek. Szardinián születtem. Egy olasz régióban, ahol sokáig a spanyolok éltek, de most Olaszországhoz tartozik. Van ott egy rokonom, aki Tomato del Pilárnak hívnak, ez spanyol eredetű szó. Nagyon-nagyon hosszú neve van, majdnem egy egész oldalnyi, úgyhogy el tudják képzelni, hogy Belgiumban nagyon nehéz lenne elismertetni egy ilyen nevet. Európa azonban ezekből a különbségekből áll össze, és azt hiszem, hogy tiszteletben kell tartanunk mindezt, el kell ismerni mindenütt. Nagyon köszönöm.